Right, if we could... Uh... Jó napot kívánok, kérdi. kérem, hogy mindenki egy kicsit csendesedjen el, nagyon gyorsan átszaladunk a hivatalos napirendi pontokon, tehát először is fogadjuk el a napirendünket. Köszönöm, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Van néhány bejelentésem, csak gyorsan. Szerdán, tehát szeptember 15-én is találkozunk, de egy picit korábban fogunk kezdeni. Tehát 14 óra 45-kor fogunk kezdeni, tehát 3.43-tól 18 óra 15-ig, azaz 4.7-ig fogunk ülésezni. Ennek a következő az oka, a közgazdasági governance, azaz kormányzásról szóló meghallgatás háromkor kezdődik, és bárnyi biztos úr fog a jogalkotási kezdeményezésekről szólni, amelyeket aznap reggel fogadnak el a pénzügyi szolgáltatások terén. Véleménycsere nem lesz Ettől függetlenül elfogadtam ezt a felajánlást az ő részéről. Rögtön a mi bizottságunkba, szakbizottságunkba fog jönni, tehát velünk fog először találkozni a sajtókonferencia után. A mai napon pedig a véleménycsere után, ugye Rangers úrral fogunk véleménycserét folytatni, a pénzügyi felülvizsgálati csomag előadói majd a trialógus eredményéről tájékoztatják a szakbizottságot. Ehhez a szakbizottság jóváhagyása kell az új eljárások értelmében, ahogy ezt tudják. Végül pedig szeretném azt is megerősíteni, hogy nem lesznek módosító indítványok a héjáról szóló, héja visszatérítésről szóló anyaggal kapcsolatban, ez a hatos napi rendi pont, és akkor most, hogy a formaliságokon túl vagyunk, nagy szeretettel üdvözlöm Didier Reinders urat, aki az Ökofin elnöke, a belga miniszterelnök helyettes, valamint pénzügyi és intézmény reformokért felelős miniszter. A szakbizottság tagjai tájékoztatom, hogy egy régi kedves barátomat üdvözlöm itt, hiszen nagyon sok triológust töltöttünk el már együtt a belga elnökség kezdete óta. Úgyhogy nagyon köszönöm Digyének, hogy ennyi időt szánt a magas szintű trialógusokra annak érdekében, hogy mindig megnyugtató eredményre jussunk. Tehát, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnézést kérek a kis késlekedésért. Belgiumban is zajlik a vita, nem csak ilyen magas szinten. Nos, július 1-én próbáltuk kezdeni a munkát és megállapodásra jutni. Először is Szeretném minden parlamenti részvevőnek megköszönni a munkáját. Először is a raportőr munkáját is, ami a pénzügyi felügyeletet illeti. Július óta nagyon kemény munkát végzett mindenki, sok ülést szerveztek, és azt is köszönöm, hogy a hogy Strasbourgban sikerült meghozni ezt a fontos döntést, hogyha mondhatom így, hogy elhalasztották a szavazást, ami a pénzügyi felügyeletet illeti és azt is bemutatták, hogy lehetséges megállapodást elérni. Úgyhogy megköszönöm a raportőrnek, és látom itt a sok-sok ismerős arcot, akikkel együtt dolgoztam a, itt a teremben. Tehát köszönöm nekik a munkájukat, és bemutatták, hogy bízva egymásban nagyon jól együtt tudtunk működni, nem csak a tanács és a parlament, hanem a bizottság is nagyon jól együtt tudott működni, és én erre rendkívül büszke vagyok, hogy sikerült a megállapodást elérni a végén és remélem, hogy a jövő héten majd sikerül ezt megerősíteni. Köszönöm szépen, és most folytatja franciául Reindens úr. Lehet, hogy a tanácsban nem mindig egyezik az álláspontunk az önökével, már ami a felügyeletet illeti a pénzügyi témakörben ez is nagyon fontos, de természetesen továbbra is az lesz a célunk, hogy megállapodásra jussunk, és be kell mutatni azt, hogy igenis képesek vagyunk arra, hogy az új hogy az, intézmény, az új intézmények már a jövő évtől működni fognak, nem csak a felügyeleti intézmények, hanem egy újfajta rendszer, és az is lehetséges, hogy a Barnier biztos úr által bejelentett időtervet tartani tudjuk. Láttuk már, hogy több jogszabály lesz majd, rendeletek, irányelvek, és így tovább. A befektetési alapokról is lesz egy új irányelv, és hadd kezdjem ezzel. A belga elnökség egyik legfontosabb prioritása nem feltétlen az ECOFIN eh, tanácsra vonatkozik ez, hanem a teljes eh, belga elnökségre. Tehát szeretnénk eh, felgyorsítani a következtetéseket, a következtetések levonását. Ugye a gazdasági válságból tanulnunk kell, 2008. októberre óta vagyunk ebben a helyzetben, hogy az Egyesült Államokból indult, Európában is átgyűrűzött ez a válság, és azt a tanulságot levontuk már belőle, hogy újfajta monitoring rendszert kell kiépíteni. Már természetesen az európai vita erre kiterjed. Reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapokban és években azok az új intézmények, amelyeket felállítunk, megmutatják azt, hogy igenis lehet hatékonyan felügyelni ezt a piacot, és hogy tovább is tudunk majd lépni európai szinten a jogszabályalkotásban. Két-három évvel esetleg még a felülvizsgálati klauzulák eh, esetén látni fogjuk, hogy mi a legjobb megoldás. Hogy a legjobb megoldás az az, hogy európai szinten eh, lépjünk, európai szintű hatóságok hozzanak döntéseket olyan területeken, amelyek túllépnek a, a tagállamok hatáskörén, vagy ahol a tagállamok nem tudnak lépni. Ha így döntünk, akkor nagyon jó. A lényeg az, hogy a megfelelő következtetéseket kell levonni a válságból, tehát tanulnunk kell abból, ami bekövetkezett. Nos, a belga elnökség nagy örömmel látja azt, hogy az első prioritásunk, amit most elmondtam, ez ugye már fokozatosan megvalósul. Szeptember közepén fogalmaztuk ezt meg. A pénzügyi felügyeletről ugye most tárgyaltunk, és remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben Brüsszelben október elején lesznek ülések, tehát hogy sikerül majd még ezeken az üléseken a befektetési alapokról szóló irányelvről is tárgyalni, de ez a legfontosabb, tehát lesznek még ezen kívül más témák is. Lesznek más irányelvek is Magyar Reindens úr, most angolul folytatja. És a lényeg az, hogy ugyan ilyen bizalommal kell egymás iránt lennünk, mint ahogy ez eddig volt, hogy megállapodást tudjunk elérni. Ez a bizalom, az egymás iránti bizalom ennek a feltétele, a jó munkának a feltétele. De hadd szóljak néhány más témára, és az egyik a fiskális konszolidáció. Lesz ugye egy, informál, egy informális ECOFIN ülés, október 1, szeptember 30, ezen a két napon, és itt azt próbáljuk megtárgyalni majd, hogy hogyan lehet többet tenni annak érdekében, hogy jobb legyen a fiskális konszolidáció, koordináció Európában. És azt is, hogy hogyan lehet a növekedést egy picit fellendíteni, új munkahelyeket teremteni, hiszen ez a, a 2020-as stratégiának a sarokköve. És a fiskális konszolidáció ide tartozik. Ugye tudják, hogy az európai szemeszterek ről döntöttünk az elmúlt ECOFIN tanácson, és januárban fogunk kezdeni egy ilyen új eljárással a német elnökséggel. A szankciókat is meg kell vitatni, hogy mi legyen azokkal, akik nem tartják be a szabályokat. De ettől függetlenül az Európai Bizottságban és a Parlamentben a vita lényege az lesz, hogy a 2020-as stratégiával kapcsolatban lehet egy olyan célt megfogalmazni, hogy nem csak a fiskális konszolidáció legyen, hanem a fiskális konszolidáció mellett ez az új eljárás is megjelenjen. És ezzel az új stratégiával lehet-e új munkahelyeket teremteni, jóléti államot biztosítani, tehát valamilyen megoldást találni a mostani problémákra, illetve még az éghajlatváltozásra is. Nem hogy esetleg elképzelhető-e, hogy a tagállamok többet tesznek ezeken a területeken. Tehát a következő informális ECOFIN ülésen majd egy ilyen vitát próbáljunk lefolytatni, megpróbálom a bizottság elnökét is meghívni, hogy vegyen részt ezen a vitán. A mi elnökségünk számára ez a második legfontosabb, ez az ülés, és még egyszer megismétlem, hogy nagyon fontos az európai szemeszterekről hozott döntés, de az is fontos, hogy mindenki egy kicsit többet tegyen. Ugyanezt tudom elmondani konkrétabb témákra visszatérve is. Most visszatérek még egyszer a felügyeletre, tehát a hóvégi ekofinülésen a felügyeletről fogunk beszélni, az ügynökségek munkájáról, esetleg a szabályok változtatásáról, és így tovább. Fontos, hogy a kép, az ügynökségek képviselőivel találkozunk, és utána esetleg változtassunk a szabályozáson, ha ez szükséges. Ett mellett még tovább is lehet lépni, mondjuk követni az Egyesült Államok példáját. Hát lehet látni, hogy hogyan alakult a helyzet az Egyesült Államokban, és lehet látni, hogy az Európai Unióban mi történt. Nagyon sokan fejezték ki a véleményüket, biztos önök is követik a kongresszus döntéseit, fontos döntéseket hoztak meg az Egyesült Államokban, ugyanígy a válsággal kapcsolatban a pénzügyi felügyelet terén. Bárnyi urat megkértük arra, hogy legyen szíves, foglalja ezt össze, és hasonlítsa össze a helyzetet az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. Ezt a kis összehasonlítást mutassa be nekünk. Szeretném meghívni a önök elnökasszonyát, asszonyt, hogy ő is vegyen részt ezen az ülésen, mert nagyon fontos, hogy a parlament, a bizottság és a tanács közösen vitázzon arról, hogy hogyan lehetne előrébb lépni Európában, hogyan tudnánk ugyanazt a folyamatot követni, amit többen tesznek a világon, tehát hogy a G20-ak döntésével összhangban, és most az elnök úr francia folytatja tovább. A G20-as ülésekre is üléseket is fel fogjuk készít, össze, elő fogjuk készíteni, az IMF üléseket is. Az a lényeg, hogy a lehető legszélesebb konszenzust érjük el, valamennyi érintett európai intézmény vegyen részt ezeknek a konszenzusoknak a kialakításában. Ami a belga elnökséget illeti, megpróbáltak válaszolni az önök kérdéseire. Az a két prioritás, amit most elmondtam, a legfontosabb a belga elnökség számára. Tehát ugye a pénzügyi piacok szabályozásáról már beszéltünk, ebben a folyamatban vagyunk most benne, tehát a parlament és a bizottság együtt dolgozik. Reméljük, hogy sikerül fenntartani ezt a sebességet, tehát ilyen léptékben dolgozni, illetve sikerül lépést tartanunk az eseményekkel a világban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a stabilitás és növekedési paktum az nem csak egy stabilitási paktum, hanem növekedési paktum is, ahogy ez a nevében szerepel. Tehát a 2020-as stratégián, amin most a bizottság dolgozik, ennek is szerepelnie kell, tehát a szolidaritásnak, a növekedés figyelembe kell venni, a munka, új munkahelyek teremtése, és így tovább, az éghajlatváltozás megfelelő kezelése, stb. Tehát minden olyan politika ide tartozik, amelyet a belga elnökség úgyis fölvett a napirendjére. Nem is szeretnék erről tovább beszélni, hiszen önök már mind ismerik ezeket a témákat, július elejétől kezdve foglalkoznak már ezekkel. Azt ne felejtsük el, hogy ugye a tanács, azt talán még több téma is fekszik, vannak változások, amire lehet számítani, például adókérdésekben. Ezekre a kérdésekre ugye ki fog hatni a pénzügyi felügyeletről szóló vita. Tehát ez befolyásolhatja az adózási kérdéseket. Hadd mondjam el először is, hogy nyilván az adócsalás elleni küzdelmet továbbra is folytatni kell, a, gondolok itt a hozadott értékadóra és az összes többi adónemre, tehát a tagállamok közötti együttműködést tovább kell erősíteni, annak érdekében, hogy az adócsalás ellen eh, jobban, hatékonyabban tudjanak küzdeni a tagállamok. Ugye most említettem a hozzáadott értékadót, de a megtakarításokra kivetett adót is ide lehetne sorolni már egy olyan területként, ahol szükség van az együttműködésre, az adócsalás elkerülése érdekében vagy az adó elkerülés érdekében. Szemete úrral fogok majd még erről beszélni, de a lényeg az együttműködés erősítése, a politikák harmonizálása az Európai Unión belül, ami a megtakarításokra kivetett adót illeti. Tehát nem szabad megfeledkezünk erről a nagyon fontos témáról sem a gazdasági válság miatt, hiszen ez még mindig egy elintézendő kérdés, amivel foglalkozni kell. Azt hiszem, sikerül majd hatékonyan előrelépnünk ebben a témában is. Még valamit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatosan, nem bocsánat, három aspektusa is van a kérdésnek, nem leszek nagyon hosszú, mindenkit megnyugtatok. A következő informális ökofin tanácson fogunk a következőkről tárgyalni. Először is változások lesznek a nemzetközi számviteli szabványokban, ugyanis egyre aggasztóbbnak találjuk azt, hogy az Európai Uniónak egyre kevesebb a súlya ebben a vitában, tehát a könyviteli normákról folyó vitában. és ez többek között azt is jelenti, hogy az Európai Uniónak ott kell lenni azokon a fórumokon, ahol a komoly döntéseket hozzák, ahol például a nemzetközi testületek tagjait kinevezik. Tehát ezeken a fórumokon nekünk ott kell lenni. Már említettem ugye az Európai Bizottságot, meg kell, ki kell alakítanunk úgymond a good governance szabályait azért, hogy befolyással lehessünk a nemzetközi számviteli normáknak a kialakulására. Tudom, hogy Barnier biztos úrnak nagyon közel áll a szívéhez ez a téma, és remélem, hogy ugyanúgy tudunk együttműködni majd a parlamenttel, mint a bizottsággal ebben a témában. Itt most nem arról van szó, hogy a szabályokat egy picit kiigazítjuk, hogy a vállalkozásoknak könnyebb legyen eh, a munkáikat végezni. Itt egy kicsit komolyabb dologról van szó, az átláthatóságról, ezekben a testületekben. Tehát ezeknek a testületeknek kell majd az új normákat megfogalmazni, és egyelőre a véleménye ezeknek a testületeknek nem kompatibilis az EU véleményével, az EU álláspontjával, tehát ezt kell feloldani. Ez nagyon fontos. Nos, arról is beszéltünk, hogy sikerült megállapodást elérni az új Bázel, Bázel a hármas normákról. A saját erőforrások, a bankok saját erőforrásait szabályozza ez többek között, tehát a Basel 3-asról van szó, és nekem miniszterként is sokszor ellentmondásos kérdésekkel kell szembesülnem, szembesülnöm, tehát hogyan tudok segíteni hogyan tudom a hitelnyújtást segíteni, és közben a új követelményeket, követelményeket is betartatni a bankokkal, hogyan tudom a betétesek érdekeit képviselni. Tehát ezek ugye egymásnak ellentmondó dolgok, de mégis ezzel mind foglalkozni kell. Tehát nem tudjuk elkerülni ezt a kérdést. Egyrészt az új felügyeleti igényeknek meg kell felelni, tehát gondok itt a saját erőforrásokra, tőkekövetelményekre, és így tovább. A hitelnyújtás feltételeire, a megtakarításokra, és így tovább. A Trisé elnök úrral, tehát a központi bank elnökével is beszéltünk erről, és arra kértem őt, hogy ne külön-külön tárgyaljunk minden egyes kérdésben, hanem próbáljuk meg az összes összekapcsolódó témát egyszerre megtárgyalni. azt hiszem nagyon fontos ezt a vitát lefolytatni, talán még az év vége előtt, és az is fontos lenne, hogy a parlament is részt vegyen ebben a vitában, és a különböző megközelítésüket integráljuk valahogy, tehát ne külön-külön foglalkozzunk velük. A köve- az IMF következő közgyűlésének a napirendjét is láttam, itt is lesz úgymond ez a New Governance, tehát az új kormányzás, új irányítás témája, a növekedés elősegítésének a problémája is rajta lesz ezen a napirenden. Néhány évvel ezelőtt az Okafin tanárban elhangzott az, hogy milyen érdekes lesz, hogyha az IMF-ben csak egyetlen egy helye lesz az Európai Uniónak, egyetlen egy képviselője. Hogyha ezt ha ez megtehető, akkor miért ne legyen egy képviselője az eurozónának is? Én nekem be kell valljam, hogy egyetértek ezzel. De vajon meg, tudó, meg tudjuk-e győzni az összes résztvevőt? Tehát, hogy az EU-nak van egy képviselője, akkor az eurozónának is lehetne. Az Európai Bizottság feladata ez persze, de hogyha nincs ilyen megoldás, akkor ki kell találnunk valami másikat. De őszintén szólva, hasznos ezt a témát is megvitatni Európában, de rengeteg más olyan téma van, amit esetleg hasznos lehetne megvitatni. Esetleg egy példát említek. Vajon rendjén van-e az, hogy az IMF közgyűlésén csak az USA-nak van vétójoga. Tehát ezt most csak azért hoztam fel, hogy mindenkinek a figyelmét felhívjam. Tehát rengeteg ilyen téma van, amiről az EU-n belül lehetne vitatkozni. Szerintem többet kellene tennünk, és egy kicsit erősíteni a IMF irányítását is, ugye a governance-re gondolok. De valami javaslatot le kell tennünk az asztalra, itt valami ö, listát úgymond, azokat a témákat, amiket meg kell tárgyalni. Tehát Nyilván az IMF-fel is folytatjuk a tárgyalásokat, és meg fogjuk kérdezni, hogy meg tudjunk-e állapodni valamennyi témában egyszerre, nem csak egy-egy kis felvetésen. Tudom, hogy a napi rend az nagyon hosszú, tehát biztos önöknek is van rengeteg felvetése, nekünk is, a bizottságnak is, és így tovább. Az egyik ugye a pénzügyi felügyelet, és a MIFID, a másik a fiskális konszolidáció, illetve a munkahelyek teremtése, a jóléti politikák, amit már említettem, ez adja másik, és akkor említettem a nemzetközi tárgyalásokat, ugye az IMF bevonásával, nemzetközi szervezetek bevonásával. Tehát ezek a fő célkitűzések, amely a, amelyeket a belga elnökség fontosnak tart de még egyszer szeretném megköszönni az Európai Parlament munkáját. Ugyanis, hogyha a belga elnökség az elkövetkezendő hetekben megállapodásot tud elérni a pénzügyi felügyeletről, hát akkor ez egy valódi siker lesz, és ehhez a parlament segítség is lenni fog, úgyhogy köszönöm szépen. Please. Yeah. All right, that's better. That's better. Yeah, yeah, sorry. I'm confused. I've got too many buttons to press. Elnézést, nagyon sok gombot tudok itt nyomogatni. Teszem is. Van egy lista azokról, akik hozzá szeretnének szólni, de ez is egy kicsit zavaros, mert nem tudjuk, hogy ki akar beszélni és kikért kávét. Skinner, Dirk, I think, Vicky Ford. I was coffee. And Mrs. Tissan. Mrs. Tissan. Mrs. Uh, anybody else? Oh, whoa, whoa. Egy, mások még esetleg? Elnézést. Majd a titkár úr írja. Um, but I will start with Jean-Paul. Jean-Paul kap szót először. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. Először is hadd mondjam el önnek, hogy mi is ugyanezeket az aggodalmakat osztjuk, amelyeket ön is felsorolt. Természetesen gratulálunk ahhoz a sikerhez is, amelyet a felügyeleti csomaggal kapcsolatban elértek, és tudjuk, hogy milyen szerepet játszott ebben. Egyébként irányelv iránt is elkötelezett. Ön ott volt Strasbourgban múlt héten, Barnier úr is ott volt, és épp éppen ezért képesek voltunk arra, hogy meghatározzuk azokat a dolgokat, amelyek még további megbeszéléseket érdeke, érdemelnek. Majdnem azt mondtam, hogy miniszterelnök úr, de lehet, hogy lesz még magából miniszterelnök. De mindenképpen maradjunk a témánál, és azt is látta, hogy az árnyék előadók is szívesen működnek együtt önnel. Úgy látom, hogy, a, hogy a, az ön munkatársa is egy jó csapatot alkotnak. Van egy a, a, a Task Force, amely pénteken ülésezett, szintén jó munkát végzett. Két témában beszélgetünk. Az egyik a, a private equity, amelyel kapcsolatban az Európai Unió szeretne eredményeket elérni. Tudom, hogy eh, a szerdai trilógusra majd eh, hoz eh, egy dokumentumot, és igyekszünk megállapodni, nyilván nem minden áron, vannak feltételek, nem ismétlem el azokat, hogyha az elnökség olyan anyagot hoz, amely ezeket figyelembe veszi, akkor ezzel nem is lesz gond. De tudjuk, hogy vannak bizonyos problémák egyes tagállamok részéről, vannak olyan tagállamok, amelyek nem elégedettek, bár mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy a holdpontról kimozduljunk. E, tudom, hogy önök is nagyszerű munkát végeznek, tudom, hogy az én hazám is okoz problémákat. E, Normandiában élek jelenleg, nem ott születtem. E, megkülönböztetjük azokat az embereket, akik csak beszélnek, és azokat, akik teszik a dolgukat. Én nekem egyébként azt szokták mondani, hogy én a kettőnek vagyok egy keveréke. Remélhetőleg észszerű megállapodást fogunk kötni, mármint a tanács és a parlament, mert ez egy olyan terület, amely aggasztja az európai polgárokat. Nem ismerik a technikai részleteket, de a pénzügyi válság okozta károkat nagyon is érzékelték és látták, hogyha az Európai Tanács és a parlament nem tudnak megoldást találni ezekre a problémákra, akkor nem látom azt, hogy a G20 elnöksége hogyan lehetne sikeres. Először európai szinten kell megállapodást elérnünk köszönöm az ön elkötelezettségét, megpróbálom tovább motiválni, és remélem, hogy októberre lesz megállapodás Brüsszelben, pedig arra pecsét kerülhet októberben. Köszönöm. E, lehet, hogy majd később csoportosítani kell a kérdéseket, tehát blokkosítani, de mivel ez egy nagyon fontos kérdés volt, meg is adom a szót a miniszter e, úrnak. Volt Volt múlt héten ugye egy találkozónk, de beszélek Goze úr, vagy bocsánat, válaszolok Grozé úrnak is. Igen, szerettünk volna lépésről lépése eredményeket elérni. Az elnökség kiadott úgynevezett guidance notokat, útmutatókat, amelyeket a parlament különböző frakciói üdvözöltek. Az eredmény elérése érdekében a private equity vonatkozásában pontos jogi tartalmú dokumentumokat kellene a jövő hétre, illetve erre a hétre elkészíteni. Na most nem sok időnk van a harmadik országok vonatkozásában, vagy viszonylatában. Van egy formális tanácsi ülés a hónap vége előtt, és addigra kiderítem, hogy tudunk-e a tanács által egyértelműen támogatott szöveget elkészíteni kiderül majd ez. Ha nem, akkor, akkor a két dossziét el lehet különíteni egymástól. De egyetértek azzal, amit mondott, ami a private equity-t illeti, megpróbáljuk az anyagot elkészíteni minél előbb, a másik témában pedig majd később. Köszönöm, akkor nézzük meg a listát. Vicky, uh, Marianne, Marcus, Ferber, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard and Nicholas Shuntis. Uh, Edward, did you? know? and I thought there was another hand down there. E, Edward, nem, úgy tűnik, hogy nem. Egy, valaki kimaradt talán? Klut úr. És Sanchez Pesedo. Na, Filip. Thank you, Chair. Uh, Monsieur le Ministre, bonjour. Köszönöm, eh, miniszter úr, és jó napot kívánok önnek. Egy, Örömmel látom, hogy ön ennyire aktív, bár kormánya sincs országának, de így akkor marad idejük az elnökséggel foglalkozni. A gazdasági kormányzás irányítás kérdésével szeretnék foglalkozni. Ön teljesen helyesen azt mondta, hogy költségvetési fegyelemre van szükség a kiadások vonatkozásában, szerintem a bevételek vonatkozásában is. Beszélt a csalás elleni küzdelemmel, ebben is egyetértünk. De hadd emlékeztessek, vagy hadd említsem az adóbevételek kiegyensúlyozásának kérdését, illetve az új adóbevételek megszerzésének kérdését. Szeretnénk a munkának a terheit csökkenteni, ami azt jelenti, hogy más adóbevételeket kell találnunk, például a pénzügyi tranzakciók megadóztatása révén. Ez, erről kevesebbet hallunk, csak úgy, mint az energia és erőforrásokra kivetendő adóról. Milyen lépéseket tesz ön annak érdekében, hogy megállapodást érjen el, hogy azok is elfogadják, akik vonakodnak az Európai Bizottság egy jelentést eh, tett le az asztalra annak érdekében, hogy miért ne legyen eh, pénzügyi eh, tranzakciókra adó, ezeknek egy része teljesen értelmezhetetlen. Lewandowski úr egy olyan adót említett, amelyet közvetlenül az EU költségvetésébe fizetnének be, és ez csökkentené a tagállamok hozzájárulását. A görögországi már nem annyira aktuális téma, mint korábban volt, de ha megnézzük az adatokat, a középtávú adatokat, akkor azt látjuk, hogy újra kell tárgyalni ott az adósságok egy részét, hiszen az adóterhek elég súlyosak lesznek. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? vannak még 14-en a listán, tehát jobb lenne, hogyha mondjuk hármasával csoportosítanánk a kérdéseket Peter Skinner. Thanks very much, Sharon. Um, köszönöm, Sharon, miniszter úr. Köszönöm a segítségét az infrastruktúrával kapcsolatban is. Ön az egyik legláthatóbb eh, politikus eh, ebben a témában. Az én főnököm egy ideje már eltűnt a ön bölcsességet és humort hozott a vitákba, és a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban kikerültünk a zsákutcából is. Köszönöm tehát ezt a E, beavatkozását. E, szeretnék arról beszélni, amit ön mondott az EU és az Egyesült Államok viszonyáról. Ezzel azt gondolom, hogy tényleg komolyan foglalkoznunk kell. A bizottság is azt mondta, hogy egy összehasonlító táblázatot szeretne kiadni, amely nyilván rendkívül bonyolult lesz, és mindannyiunkat érdekel. Én magam a nyáron egyébként e, egy sokkal egyszerűbb táblázatot készítettem el. 12 pontot hasonlítottam össze, és az én becslésem szerint ötöt ebből um, részben elértünk, nagyjából ugyanott tartunk, uh, a hetes, hét, hét témában pedig nem igen uh, tettünk semmit, uh, sem ők semmi, és egymást kellene győzködnünk arról, hogy együtt lépjünk fel, és mint ahogy ön is mondta, van egy veszély, hogy a globális szabályozás marad ki ebből a témából ön, valójában ön a mi globális szabályozó arcunk, ha úgy tetszik. Az amerikaiakkal azonban erről a témáról még beszélnünk kell, hogyha a bizottság vagy parlament eh, akar ebben a témában előre mozdulni, akkor azt szeretnénk, hogy ön is csatlakozzon, illetve a tanács csatlakozzon, hogy tényleg közösen érjük el ezeket a, a, az eredményeket, mert különben semmi értelme a globális eh, szabályozásról tárgyalni. Dirk Epping. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik had... Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kérdésem az a stressz tesztről, amelyet eh, nemrégiben alkalmaztak eh, néhány európai banknál. Több banknál használtuk ezt a tesztet, mint a, itt Európában, mint az, mint az Egyesült Államokban. Az a benyomás, vagy inkább a mennyiségre törekedtek, nem pedig a minőségre, hiszen az elmúlt hetekben láthattuk azt, hogy az európai bankok úgynevezett szoverén hitelekkel szembeni ö, hozzáállása nem annyira jó, és a vizsgálat kapcsán láthattuk azt, hogy ki lesz sikeres, pedig ki nem, ki ment át a vizsgán, vagy ki nem tudtuk, hogy melyik bankok nem fognak átmenni ezen a vizsgán, azok, amelyek sohasem mennek át az ilyenfajta vizsgákon. Vannak olyan bankok, amelyeket bezártak, és vannak kétségek afelől, hogy nem volt túlságosan könnyű a bankok számára ez a teszt, tehát szigorúnak kellett volna lennie. Tehát a kérdésem, miniszter úr, ön szerint szükség van-e plusz vagy áttekintett stressztesztre, amelyek kapcsán az úgynevezett szoverén debt, vagy ez a fajta adósságot is vizsgálnák a bankok esetében. Elnök, köszönöm szépen! a gazdasági irányítás, Görögország, USA, stressztest ezek a kérdések a miniszter úrhoz. A miniszter először is Skinner úrnak válaszolnék az USA-val kapcsolatban. Én azt mondtam, hogy az informális ekon találkozók kapcsán beszélni fogunk majd az ilyen fajta kapcsolatainkról is. Nem annyira meg, könnyű megérteni az USA helyzetét. Én is olvasom a sajtót, számos közleményt olvasok, feljegyzést. Tudjuk, hogy lesz egy újfajta új pénzügyi felület az USA-ban, nem tudjuk, hogy milyen fajta lesz, lesznek új szabályozások is. Tehát szervezünk ilyen fajta összehasonlításokat, és ahogy mondtam, az önök elnökének is, hogy lehetne itt egy vitát és szervezni az Európai Parlamentben később Bárnyi úrral is, és meg lehetne nézni azt, hogy az Atlanti óceán két felén, két partján milyen változások történtek. Meg kell nézni, hogy milyen fejlődés volt, meg kell nézni, hogy mi a különbség a kommunikáció, illetve a valóság között. Nincsen semmilyen válaszom jelen pillanatban, mindenképpen az informális ECOFIN találkozón szervezünk egy ilyenfajta összehasonlítást, ami pedig az új eh, bevételeket illeti, az utolsó Ecofinon már javasoltam ezt, és a Strasbourg-i plenárisnak is megemlítettem ezt a bankok hozzájárulása, a válság megoldásához erről beszélhetünk, és ezen kívül lesz a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban is adó. Számos tagállamban kérték ezt, például Belgiumban is elfogadtunk egy bankokra vonatkozó adót, illetve egyfajta Tobin adószerű elvekről is döntöttünk. Ennek az a feltétele, hogy mindenki ugyanazt akarja az Európai Unióban. Azt is megemlítettem, hogy mennyire bonyolult volt a vita Strasbourgban. Vannak azonban másfajta adók is, az energiára kivetett adó. Mit teszünk az atomenergiával például? Bizonyára önök is tudják, ahogy csak én, hogy különbözőek itt a vélemények. Van olyan tagállam, amelyik másképp gondolkodik, minden politikai frakció szinte másképp gondolkodik erről a kérdésről. A kérdés az az, hogy az Európai Bizottság hajlandó-e javaslatot tenni. Én azt javasoltam, hogy legyen egyfajta minimalista megoldás, átnézzük az energiadózásról szóló irányelvet, vannak problémák, amelyeket meg lehetne oldani, vagy pedig egy teljesen új javaslatot adunk meg. Jelenleg nincsenek ezzel kapcsolatban információk, hogy az Európai Bizottság hajlandó-e javaslatot tenni itt. Azt is kérdezték, hogy az elnökségnek mi a véleménye az új bevételeket illetően. Például az, hogy legyen egyfajta közvetlen a EU büdzséjébe, és ez nem menjen annyira a nemzeti büdzsébe. A tagállamok is megállapították ezt a pénzt, hogy fel lehet használni ezt a pénzt arra, hogy leküzdjük a klímaváltozás hatásait. A mi frakciónk azt javasolta, hogy ezt a fejlesztési segítségnyújtásra lehetne használni ezt a pénzt. Hogyha sikerül útelekre szert tenni, akkor azokat fel lehet használni, ezt el lehet osztani, de nekem nincs igazából sok tapasztalatom de az a tapasztalatom, ami van, akkor azzal csak azt tudom mondani, hogy ha megvan ez a bevétel, akkor azt fel lehet használni különböző területeken, például a klimatizásra, a fejlesztési segítségnyújtásra. Mindenképpen csak egyszer lehet felhasználni ezeket az adókat. Tíz évvel ezelőtt már elnöke voltam az ECOFIN-nak, és akkor azt javasoltam, hogy meg kell vitatunk az új bevételeket, de akkor senki nem akart erről beszélni, most viszont igen, tehát remélhetőleg az elkövetkező hónapokban meg tudjuk győzni az embereket arról, hogy vannak bizonyos bevételi források, amelyekre szert tehetnénk, de erről mindenképpen mély vitát kell még folytatnunk. A stressztesztekkel kapcsolatban, ami pedig az ECOFINT illeti, az Európai Központi Bankkal és különböző szabályozókkal szerveztük ezt, mert nagyon átlátható volt ez, összehasonlítva például más országokkal. Tehát nagyon átlátható volt ez, nagyon hatékony volt ez Európában, de az első kísérlet volt ez, hogy tegyünk valamit. El kell mondjam, hogy ami Mise Banyért illeti, kész vagyok arra, hogy egy rendszeres tesztet szervezzek, és Szerintem nagyon komoly dolog ez. Akár meg lehetne kétszer is tenni ezt évente, ezt a bizottságtól függ. Tehát valóban meg kell tenni ezt a tesztet, de azt is meg kell beszélnünk a G20-ban, hogy van egy korrekt bázis összehasonlítva más országokkal, például az USA-val, meg kell nézni azt, hogy milyen paramétereket nézzünk meg. Ugyanazok a paraméterekre van szükség Európában, USA-ban, meg Ázsiában is, és ugyanilyen fajta átláthatóságra van szükség, de ez volt az első kísérlet, első teszt volt ez, és szerintem ez nagyon átlátható volt, és nagyon hatékony volt. Azt kell mondjam, hogy a jövőben én is amellett vagyok, hogy rendszeresen legyenek ilyenfajta stressz tesztek Európában, és több bankot kellene bevonni, nem csak bankokat, hanem másfajta pénzügyi intézményeket. És mindig azt hallottam, hogy a bankok esetében kell csinálni, szerintem más pénzügyi intézmények esetében is hasznos lehet ez. Például a biztosító Thank you. Uh, I'll Köszönöm szépen, Viki, Mariana, majd Markus következik. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani azért a kemény munkáért, amelyel véglegesítették a pénzügyi felügyeleti csomagot. Sikerült egyesült elérni a határokon átnyáló kockázatok és átláthatóság között, illetve figyelembe vették a nemzeti kormányok és szabályozók szerepét is a saját piacaikon. Tehát sikerült elérni a politikai egyensúlyt, azonban nagyon érzékenyek a piacok. Én attól tartok, hogy le, vannak olyan kötvény, amik megfelelőek, és nagyon aggódik a piac a bankok, illetve a bankok stressztesztjei miatt. Meg kell nézni az építőköveit a felügyeleti csomag szabályainak, és ezzel a csomaggal, és sokan azt mondják, hogy mennyire fontos az, hogy a politikusok meghallgatták a szakértőket, főként Trisé urat, tehát lenne egy kérdésem, néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. Amikor meghallgatták a szakértőket, akkor szó volt különböző ö, veszélyekről is. Trissi úr beszélt Bázerről, és egyik újságban azt mondta, hogy ez erősítheti a globális tőke standardokat, És lesz-e itt valamilyen fajta hazai, hogy a tagállamok ezeket piszkálgatni fogják ezeket. Az, a tranzakciós adóval kapcsolatban Trisi azt mondta, hogy ez nagyon káros lehet Európa számára, de hát mi tettük az LKB elejé, élére. Nem kellene tényleg inkább ráhallgatnunk? Elnök, köszönöm szépen. Marian Tyson következik. Köszönöm szépen elnök asszony, tisztelt eh, elnök úr, csatlakozok a kollégákhoz, akik a belga elnökségnek gratulálnak az eredményekhez, amelyeket ez idáig elért. Ezen kívül van egy megjegyzésem és egy kérdésem is ön felé. A megjegyzés az azt, hogy nagyon jónak tartom azt, hogy megnézik a koherenciát, másrésztről pedig a hitelnyújtás, illetve a hitelnyújtás, illetve a bankok Um, likviditását, és ez nagyon fontos, hogy ezt, ezeket együtt nézzük uh, meg, ezt a három pontot. Ezen kívül beszélt uh, az ISB-ről, meg kell nézni a testületet, az is, hogy minden uh, hatékonyan zajlik-e. Nem csak meg kell néznünk, de kritikát is gyakorolnunk kell. Az együttdöntés kapcsán hoztunk döntéseket, a tőzsdén jegyzett társaságok éves jelentéseit illetően meg kell nézni az AIS rendszernek az értékelési rendszerét is, mert itt azért voltak gondok, hogyha továbbra is így halad ez, ahogy eddig haladt, akkor tudjuk, hogy hol végezzük a válságnál, tehát ezeket is meg kell nézni valamilyen módon. És úgy gondolom, hogy a befektetőket is jobban informálni kell. A kérdésem az az, hogy ha megnézzük, hogy a piacok hogyan működnek, hogy az emberek eh, hogyan fektetnek be, akkor ez kicsit hasonlít a kaszinózásra, vagy a lottózásra. Tehát lehet, hogy a befektetőket eh, eh, hosszú távon lehet, hogy, meg, lehet, hogy valamilyen módon jutalmazni lehetnek, hogy megfelelően járnak el. Márkusz, köszönöm szépen, elnök asszony, már egy év tehát hogy a pénzügyi földjeletről beszélünk, egy év alatt sikerült elérnünk ezt a földjeletet. nagyon hosszú át, út áll még előttünk, Kozé úr utolt a hedge fundokra. Ezen a héten az Európa Bizottságtól további javaslatot fogunk kapni. Úgy gondolom, hogy számos kérdés lesz még itt, amivel foglalkoznunk kell, és ami hozzátartozik a pénzügyi piacok szabályozásához. A kérdésem az az, hogy a belga elnökség milyen módon hajlandó foglalkozni ezzel a javaslattal, amely hamarosan meg fog jelenni. És mikor történnek meg az első tárgyalások tanácsi szinten, hogy ne teljen el sok idő. A második kérdésem pedig az lenne, hogy az Európai Tanács keretén belül vitázni kellene az Európai Tanács elnökének munkacsoportján belül a növek, a stabilitás és növekedési paktum továbbfejlesztéséről. Az a benyomásom, legalábbis az információim szerint, hogy Ugye a májusi tapasztalatok, élmények alapján a tagállamok nem halandóak úgy eljárni, mint amennyire szükség lenne, vagyis erősíteni kellene a növekedési és stabilitási paktumot. Úgy gondolom, hogy további eljárásra van szükség az elkövetkező három hónapban a belga elnökség részéről, tehát mi, miket tervez ennek érdekében a belga elnökség az elkövetkező három hónapra, hogy ezt erősíteni lehessen. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Először is arról a vitáról, ami a szakértők meghallgatását illeti, illetve a adók bevezetésével kapcsolatban a szakértők meghallgatását. Hadd mondjam, hogy Jean-Claude Trichével erről már 5-6 éve, több mint 5-6 éve beszélünk. Tehát ez már régóta köztisviselő, még amikor köztisviselő volt, aztán utána lett ugye a központi bank elnöke, de már köztisviselő korában felmerült ez a javaslat. Tehát ugyanígy a tanácson, bizottságon, parlamenten belül zajlik ez a vita, és a vége ugyanaz, hogy valamilyen döntést kell hozni. Ami pedig a pénzügyi tranzakciók megadóztatását illeti, hadd mondjam el, hogy vannak persze lehetséges mindenféle tiltakozást felhozni ezzel szembe, lehet érvelni, meg azt is arról is lehet érvelni, hogy mit lehet adóztatni. A vizet is meg lehet adóztatni, miért ne? Tehát ez pénzügyi tranzakció. Lehetne, lehetnének ennek bizonyos feltételei, és mondjuk azt is ki lehet találni, hogy nem csak egy országban, hanem mondjuk az eurozónában, vagy az egész világon, vagy az Európai Unióban. Tehát mondjuk, ha meg lehet adóztatni a fizet, ha ez fizikailag lehetséges, akkor miért, ne lehet megadó, miért nem lehet megadóztatni mondjuk a pénzügyi tranzakciókat? mert tudom, nagyon sok szakértőnek megvan már a véleménye, sok álláspont van, ettől függetlenül a vége az, hogy a döntést, tehát valamilyen döntést meg kell hozni. És az én véleményem, ez ugye már nem egy új keletű vita, tehát mert régóta folyik ez Belgiumba is, tehát az én véleményem az az, hogy a földrajzi kereteit mindenképpen ki kell találni ennek. De mondjuk az USA részvétele nélkül, vagy mondjuk példát, hogy Nagy-Britannia részvétele nélkül hozzuk ezt a döntést, vagy esetleg meg tudjuk-e hozni azt a döntést, hogy az eurozónára, vagy ezekkel a partnerekkel együtt. Tehát erről is dönteni kell. A pénzügyi tranzakciók adóztatásával kapcsolatban például látok már, eh, hogy Japánban hogy változott a helyzet, esetleg lehetne, be lehetne vonni Japánt is a tárgyalásokba, vagy más eh, országokat, tehát ez bizonyos értelemben politikai jellegű döntés, de meg kell hozni, mondtam, még egyszer felhozom a vizes példát, tehát hogy a vizet meg lehet adóztatni, akkor a pénzügyi tranzakciót is, tehát hogy a termékeket, szolgáltatásokat meg lehet adóztatni, millió féle adó van, mindenféle szolgáltatást és terméket meg lehet adóztatni, akkor a pénzügyi tranzakciókat is meg lehet adóztatni. Persze nem olyan könnyű ezt a gyakorlatban megvalósítani, de megpróbáljuk. Ami pedig a koherens politikát illeti, meg kell néznünk az értékelését ennek. El kell mondjam, hogy a központi bank a bázeli döntése, hogy mi történik a bankokkal, úgy gondolom, hogy sokkal koherensebb politikára van szükség. Egyrésztről meg kell eh, védeni a tagállam általános érdekét, például a bankok kapcsán, mint a válság kapcsán, de gondolni kell a, az ügyfelekre és ez egy nagyon nehéz feladat, de megpróbáltuk ezt megtenni, és az elkövetkező informális ECOFIN tanács ülésen szeptember végén megnézzük, hogy mit lehet tenni. Ez idáig a Bázel 3-ról beszéltünk, az új döntésekről egy részről, de utána pedig egy új pedig pénzügyi felügyeletről, utána pedig a bankok adó, megadóztatásáról, hozzájárulásáról, a válság leküzdésére, de figyelni kell a fogyasztók védelmére, és ez nagyon fontos minden pénzügyi termék esetében, és segíteni kell a növekedést, az új munkahelyek eh, létrejöttét, és de meg kell védeni az államokat is. Különböző elképzelések van itt, de mindenképpen koherens politikát kell kialakítani ami pedig az ASB normáját illeti, el kell mondjam, hogy a minisztereknek sokkal könnyebb a jó irányításról beszélni. A norma nagyon fontos, nagyon hasznos, de azt mondtam a kollégáknak, hogy egy szakértői csoporttal kell szembenéznünk. Én tisztelem a kollégáimat. Számomra azonban nem annyira könnyű ilyenfajta tárgyalásokat folytatni. Először is egy jelentést kell kapnunk a szakértők részéről. Az Ecofinon, vagy a parlamentben, a bizottság, a különböző tagállamok, a parlament elmondhatnák, hogy mik az igazi problémák, összehasonlítva például az USA-val, milyen fajta tranzakciók vannak a különböző partnerek között, de az igazi technikai tárgyalásokra, nem tudom, hogy ez lehet, hogy lehetséges a parlament számára, de az e- ecofin nagyon nehéz normánként technikai tárgyalásokat folytatni egy előzetes jelentés nélkül. Valamit tennünk kell, de először is egy jelentést szeretnék látni, hogy biztosak legyünk abban, hogy bizonyos pontokban lehetséges tovább haladni. Bárnyiért is meg lehet kérdezni erről, a szakértőket kell meghívni, javaslatra van szükség, amely konkrét pontokat tartalmaz, nem csak általános elközeléseket, és ebben belevonja az usa és más partnereket is eh, a hosszú távú befektetési területen egyetértek, de ez nem csak egy európai probléma. Tagállamonként kell megnézni ezt. lehet-e különböző befektetési számára a fiskális előnyöket adni közép vagy hosszú távon. Nem vagyok ebben annyira biztos. Ez pedig hasznos lenne véleményem szerint közép és hosszú távon olyan befektetési politikára van szükség, amely a különböző tagállamokat támogatja, az Európai Uniót támogatja bizonyos specifikus területeken. Ez egy politikai választás, és utolsó kérdésként, de nem utolsó sorban szeretném elmondani azt, az irányításról, hogy beszéltünk erről, vannak bizonyos fajta javaslatok, Szeptember 29 éig várunk, hogy megkaphatjuk, megkaphassuk a következő javaslatát az Európai Bizottságnak. Megpróbáljuk ezt majd megvitatni, mert uh, a Task Force, uh, a Van Rompuy uh, Task Force és javasolni fog bizonyos dolgokat a gazdasági irányítással kapcsolatban. Meg kell nézni, milyen szankciók lehetségesek, hogy lehet többet tenni annak érdekében, A növekedés és eh, paktum, az új munkahelyek megteremtése, a klímaváltozás leküzdése ezzel kapcsolatban meg kell szerveznünk a felületet nem csak a költségvetési egyensúly miatt, hanem a amiatt is, hogy olyan sok új terület van, nagyon bonyolult ez a helyzet, hiszen benchmarkokra van szükség a különböző tagállamok között, és önök is tudják, hogy a kormányok számára nem annyira könnyű megállapodni a különböző tagállamok sorrendjét illetően. Nos, tényleg nagy bajban vagyunk, mert 80 szeretnének még beszélni, és 10 percünk van összesen ne kérdezzenek olyan kérdést, amit már, ami már elhangzott, ne kérdezzenek egynél többet, és 30 másodperc alatt fejezzék be a kérdést, mert különben nem kapnak választ. Lisa Ferreira kezd. Well, thank you very much for, um, for your, um, what you told. Köszönöm, amit mondott eddig. Én az időzítésről szerettem volna beszélni, a bankadó időzetéséről, illetve a banki tranzakciók adójáról. Ugye egy sorország már bevezette magától ezeket a rendszabályokat, és a kérdésem az, hogy európai dimenzió lehetséges-e a a határon átnyúló csődbe jutó bankok megmentésére. Én vagyok ennek a témának, vagy voltam ennek a témának a raportőre. Nagyon nagy kár lenne, hogyha prioritás hiányában elveszítenénk a lépési eh, lehetőségeinket. Eh, köszönöm. Minden kérdést összegyűjtünk, és aztán megkapják a válaszokat. Um, Sven. Sven köszönöm, örülök, hogy itt van újra köztünk, csak egy nagyon rövid megjegyzésem lenne. Markus Ferber kérdésére adott válaszával kapcsolatban, hogyha megnézi a piacokat, a piacok a görög állam csődre játszottak, és egyszerűen azt mondani, hogy meg tudunk állapodni szankciókban, és ezen túlmenően pedig semmilyen erős ambíciót nem építenek ki a gazdasági koordinálás témájában, vagy a gazdasági integráció témájában, akkor én azt a következtetést vonom le, hogy nem értették meg azt a gazdasági helyzetet, amelyben az eurozóna most van. Ez egy rendkívül sürgős téma, a tanács vezető szerepére van szükség, E, bátor, kemény javaslatokra van szükség. Ilyet ma nem hallottam. Köszönöm. Szilvi, köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy újra eljött e, hozzánk, és köszönöm, hogy ennyi mindent el tudtunk végezni együtt. Visszatérek az egyik témára, amiről már volt szó, szimbolikus, nem egy fontos kérdés. Ez az eurozónának a külföldi képviselete, vagy külső képviselete nemzetközi intézményekben. E, az IMF-ről volt szó, e, talán e, jobban meg lehetne vizsgálni az ottani eurózóna képviseletet, hogyha úgy döntenek, hogy ezen az úton fognak végighaladni, akkor azt is tudják, hogy ez egy nagyon fontos lépés, amelyet egyébként a Lisszaboni szerződés is említ. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én az utolsó témához szólnék hozzá, amit a legutóbb megszólaló is említett, az IMF vonatkozásában, vagy az IMF-ről lenne e, e, e, szó. Gyakorlatilag az IMF irányítja most Görögországot, új szabályok érkeznek, új parancsokat kapunk a központi banktól és az IMF-től. Most a szerződés értelmében a 218-as cikk alapján van beleszólás abba, hogy ilyen új megállapodások szülessenek. Hogyha új megállapodás születik, akkor arról a parlament szavazhat-e, illetve ide kerül -e elénk. Jürgen. Köszönöm. Én egy másik témához szeretnék hozzászólni. A közelmúltban vettem részt egy vitában Németországban, regionális politikusok beszéltek a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetéről. A helyzet elég drámai, és megpróbáltuk az elmúlt években javítani a helyzetet spórolással alapvetően, és most azt látjuk, hogy a sporolás miatt még nehezebb helyzetbe kerültünk. Legalábbis Németországra ez igaz, a saját régiómra, tartományomra ez igaz. A, az adósságok kétharmada, illetve háromnegyede a válságnak tudható be. És e, így felmerül a kérdés, mit fog tenni az EU annak érdekében, hogy megszabadítsa ezeket az önkormányzatokat, közösségeket az adósságtól. Mm, mert ez is az EU elutasítottságát növeli, Antonin. Köszönöm. Ami a felügyeletet, felügyeleti csomagot illeti, megint csak a feladatok, szerepek elosztásának témájáról van itt szó. Komoly befektetésekre van szükség a konszolidációhoz. Ezzel kapcsolatban milyen tervei vannak? Köszönöm. A gazdasági irányítással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Azt szeretném tudni, hogy vajon lehetséges-e e, az idővel versenyezni, le tudjuk-e győzni az időt, ami ennyire szorít minket. Tehát 2011-ben az önvéleménye szerint az európai szemeszter keretein belül valóban működőképes lesz ez a rendszer, ez a gazdasági irányítási rendszer, és milyen lépéseket kell megtenni addig. Hiszen a gyakorlatban arról nem szabad elfeledkeznünk, hogy milyen lépéseket kell addig megtenni, az egyes tagállamoknak is fel kell készülni. Köszönöm. And finally, Mr. Calvary. Thank you all, uh, És Kadraui kolléga. Köszönöm szépen. Elnök asszony, egy olyan témáról szeretnék beszélni, amely még nem merült fel, ez a veletokhoz kötődik. Szerintem a több gazdasági koordináció, illetve a felügyelet mellett a pénzügyi szektorban az is fontos, hogy a corporate governance ugyanolyan fontossá váljunk. Számos javaslatot dolgoztunk ki, amelyeket a tagállamokban különböző módon értelmeztek. Az Európai Bizottság a nyár előtt egy zöld könyvet adott kezdve kapcsolatban, és tudom, hogy ön is fontosnak tartja ezt a vitát, és a tanácson belül is fog erről beszélni, és úgy gondolom, hogy ön is gondolja, hogy itt szó, sokkal szigorúbb szabályokra van szükség, nem csak a bérezést illetően, hanem a kockázatvállalást illetően is. Köszönöm szépen. Nem, akkor két perc maradt a válaszokra. Lehet, hogy egy picit túl fogunk szaladni az időn, már előre is elnézést kérek. Először is a naptárról, vagy a beosztásról beszélünk, az időbeosztásról. A, a bankadóval kapcsolatban októberben tudunk e, már eredményeket elérni, vagy az azt követő hónapokban, ami az, a pénzügyi tranzakciók megadóztatását illeti. Belgiumban már mi megállapodtunk egymással, de más országokkal még nem lehet, hogy idén sikerül másokkal is megállapodni, és ezt követően egy menetrendet felállítani. Megpróbáljuk ebben a témában is. A Görögországgal kapcsolatos kérdést nem teljesen értem. megállapodás kérdése, ugye? E, e, elsikerült, e, megsikerült állapodni Görögországról az EU-n belül, Németország is beleegyezett ebbe, és így tudtunk segíteni. Az, a tanács legutóbbi ülésén ART, értékeltük a görög helyzetet, és elégedettek voltunk, kaptunk jelentéseket a Központi Banktól, az Európai Bizottságtól, jó lenne, hogyha a német parlament mindkét házát meg tudnánk győzni arról, hogy más, ezen túlmenő segítséget nyújtsunk Görögországnak, akkor ezt is meg lehet szervezni. E, de az eddigi segítség hatékony volt Németország közreműködésével egyébként. Be kell vallanom, hogy a szlovák köztársasággal volt csak probléma, mert az eurózóna minden tagállama hajlandó volt segítséget adni Görögországnak, a szlovák köztársaság kivételével remélhetőleg sikerül őket is meggyőzni. Ami az eurozóna külső képviseletét illeti, Gulár asszonynak mondom, hogy igen, lehet eredményeket elérni ezen a területen is, de ahhoz meg kell győzni az összes tagállamot, a kicsiket és a nagyokat is, hogy egyesítsék erőiket. Talán ez lesz a legnehezebb. Hadd mondjak egy példát arra, hogy hogyan lehet meggyőzni őket, utalni kell Kopenhágára. Ugye a nagy tagállamok nem hajlandóak közösködni a ö, többiekkel, a kisebbekkel, és aztán ők is kimaradnak. Kopenhágában ez történt. Polaris Pák már évekkel ezelőtt megmondta, hogy minden európai tagállam kicsi, csak néhányan még erre nem jöttek rá. E, egyelőre én csak ennyit mondanék. E, csak ezzel a történelmi megállapítással, illetve utalással zárnám akkor itt a mondani valómat. Ami a deficitet, a tagállami deficitet illeti, a tanácsban természetesen a tagállamokról beszélünk. A belga tapasztalatom alapján tudom, hogy nagyon nehéz meggyőzni a tagállamokat arra, hogy mindent megbeszéljenek, átbeszéljenek a régiókkal, önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal. Európai szinten a helyi önkormányzatokat kezelni sokkal bonyolultabb lenne. A, egy programot fogunk kiadni a bizottságon belül, amely amely bizonyos útmutatásokat tartalmaz a az önkormányzatok felé is. De alapvetően ez a tagállamok feladata, hogy az önkormányzati, eh, önkormányzati eh, büdzséket eh, rendben tartsák. Most ami a befektetési lehetőségeket illeti Európában, ezeket természetesen növelni kell, hosszú távú terveket kell kialakítani a bankszektoron belül is, megint csak ide tartoznak a banki bérek, illetve jutalmak, is az Európai Bizottság elkezdte a munkát, felügyeleti rendszer kialakításával, más területeken is zajlik a munka, miért nem? De én magam is bevallom, belátom, hogy hosszú út áll még előttünk, és nyilvánvalóan a g 20 szak ülésén is felkerül a napirendre a banki, eh, illetve a pénzügyi eh, rendszeren belüli jutalmak kérdése, illetve fizetések kérdése. Gulár asszony beszélt a gazdaság irányításról, illetve a trilógusról is. Mit tehetünk az ügy érdekében? Hogyan lehet előmozdítani az európai gazdaság irányítást, vagy kormányzást, ha úgy tetszik, mi magunk egyébként időről időre összehívjuk a nemzeti parlamentek képviselőit, a parlamenti képviselőket, vagy az Európai Parlament frakció vezetőit. Ugyanezt meg lehet tenni akár a tagállamokban is. Nekem néha az a benyomásom, hogy nagyon eltérőek az álláspontok, az, az szerint, hogy egy javaslat az európai szinten születik meg, vagy pedig nemzeti szinten. De hogyha valaki segíteni akarja egy elnökség munkáját, a belga elnökség, vagy bármely más elnökség munkáját, akkor azt úgy teheti meg, hogy közös álláspontokat dolgoz ki, az Európai és Nemzeti Parlament fogadjon el ilyen közös álláspontokat, vagy állásfoglalásokat, és ha ez így történne, akkor könnyebben lehetne meggyőzni a tárgyaló partnereinket. Ekkor még persze megmaradnak a problémák a tanácson belül is, de eredményeket értünk el az elmúlt időszakban is, Gozesz úr is tudja, hogy ezek a viták folytatódni fognak egy például egy nagyon fontos irányelvvel kapcsolatban is. Yes, corporate governance, uh, we will see uh, how it's possible to... Köszönöm szépen. Ami az irányítást illeti, meglátjuk, de először megpróbáljuk ezt egyáltalán javítani, ahogy ezt elmondták néhány perccel ezelőtt. Először a gazdaság irányításról van szó Európában, a partnereinkkel kell erről tárgyalni, a, ami pedig a vállalatokat illeti, erről az Ökofin tanácsban fogunk majd beszélni. Természetesen a tanárban még zajlanak erről majd a megbeszélések. Én megpróbálom mindenhol ezt a témát a napi rendre vetetni, de még nem jutottunk el a vállalati szintig az Okofin tanácson. Tehát még mindig uh, piac szinten tartunk, de én örömmel felvettem ezt is. Nos, hát előbb-utóbb eljutunk odáig, mondja az elnök asszony. Persze, azt el tudom mondani, hogy ebben a szakbizottságban is találkozunk majd a nemzeti parlamentekkel, tehát márciusban a gazdaságirányítés rajta lesz a napi rendünkön az európai szemeszterrel együtt, tehát mi is megtesszük, ami tőlünk telik, a mi feladatunkat megtesszük. Köszönöm szépen! Hát vannak, akik így megkérdezik tőlem, hogy hogyan tudjuk kitölteni az időnket a gazdasági bizottságban, de hát azt hiszem az utóbbi pár percben mindenki látta, hogy egész délután így tudnánk ülni. Köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm a trialogban végzett munkáját is, és kétségem sincs a felől, hogy nagyon hamar, nem sokára újra fogunk találkozni. Köszönöm. don't go, we've got to do the report back. Ne menjenek el, ne menjenek el, mert még a felügyelettel kapcsolatos jelentést meg kell vitatnunk, mondja az elnök asszony. Right. Okay, if we could settle down everybody. Hogyha folytatnánk, akkor mindenkinek felhívom a figyelmét. A négyes napi rendi pontunk következik, ugye? Mondja az elnök asszony. Nem. Javítják ki az elnök asszony, tehát új napi rendi pontunk van. A négyes az csak itt a mappában bújdokol, de most a tanácssal folytatott tárgyalások lezárásáról van szó, a pénzügyi felügyeleti csomagról. Ahogyan tudják, az utolsó trialógus már lezajlott, az előzetes megállapodások megvannak, úgyhogy akkor először is a szakbizottság alelnökéhez, a raportőrhöz fordulok. José, tiéd a szó. Köszönöm. Nagyon sok raportőr foglalkozott ezzel a témával, e, és én magam is köszönöm a miniszter úrnak, az Európai Bizottságnak, az árnyék előadóknak, az elnökségnek, a bizottság elnökségének, titkárságának a segítséget, mert végig támogattak bennünket, és így sikerült ezt az eredményt elérnünk először sikerült hat raportőr munkája nyomán ilyen jó koordinációval a frakciók között ezt az eredményt elérni és megállapodásra jutni. Noha eléggé nehéz utat jártunk be. Nyolc hónapig tartott ez a folyamat, és nagyon pozitív meglepetésekben is volt részünk. Új politikai szövetségek születtek, amelyek néha rendkívül meglepőek voltak. Például a brit konzervatívok most kivételesen azt kérték, hogy az Európai Parlament nagyobb hatásköröket, kiterjesztett hatásköröket kapjon. Csak egy példát mondjak. Láttuk a kockázatokat. Két kimenete lehetséges a válságnak. Az egyik a gazdaságpolitikának az újra államosítása, gyakorlatilag erre került sor a válság elején, vagy pedig európai szintre lehet emelni a gazdaságpolitikát. Korai szakaszában a válságnak tényleg ez a irányítás, államosítás veszélye mutatkozott, de aztán egy kicsit olyan volt az egész, mint egy matrioska. Egyre kisebbek lettek a babák, e, a jelentések e, egyre eljelentéktelenedtebbek lehetséges volt az is, hogy nagy megrázkódtatás ér bennünket, de aztán a tanács egy olyan módosítót szavazott meg, amelyet, amelyek szembe mentek azokkal a korábbi eredményekkel, amelyeket a tanács korábban egyhangúan fogadott el. E, de ez, és ez veszélyeket rejtett magában, de aztán végül is megoldódott a helyzet. Nem fogok most itt a részletekbe bocsátkozni. Egy két oszlopból álló jelentés van önök előtt. A bal oldalán van a tanács változata, a jobb oldali oszlopban pedig a végső megállapodás. Más betűtípussal szedve, amely egyértelműen megmutatja azt, hogy milyen hozzáadott értéket sikerült a parlamentnek teremtenie. Európai hatóságokat sikerült felállítanunk, nem feltétlenül az összes tagállam támogatásával. Nagy hatáskörű, széles hatáskörű, erős hatóságokat sikerült létrehoznunk, olyan hatóságokat, amelyek olyan standardokat fognak létrehozni, amelyek minden pénzügyi intézményre érvényesek lesznek az Európai Unió teljes területén. Tehát egységesen fogjuk a döntéseket alkalmazni. Minden szabálysértést meg fog vizsgálni az európai felügyelet együttműködve a nemzeti felügyeletekkel, és így tudják majd azonosítani azokat a szabálysértéseket, eh, amelyek esetleg bekövetkeznek. A korábbi rendszer inkább a pénzügyi rendszereknek kedvezett, most pedig a felhasználóknak, a bankok ügyfeleinek kedvez, különösen, hogyha figyelembe vesszük a toxikus adósággal kapcsolatban hozott lépéseket. Ami a pénzügypolitikát illeti, megint csak az ügyfelek, az ügyfeleknek kívántunk kedvezni, és az eredeti szöveghez képest további kiegészítéseket Eh, módosításokat értünk el. A legnagyobb kihívás az volt, hogy a jelenleg létező pénzügyi struktúrák eh, egyensúlytalanságait kiiktassuk, eh, ne az legyen, hogy a bankok jó időkben saját maguknak termelnek profitot, rossz időkben pedig majd az állampolgárok, az adófizetők kisegítik őket. Ezen alapul a rendszerkockázatok elemzésének módja, egy eredményjelző táblát, egy dashboardot hoztunk létre, amelyet dashboardot hoztunk létre, amelyet európai szinten felügyelnek, műszerfalat inkább. jelzőrendszert, és Megint csak egy újdonság az előző vitákhoz képest. A pénzügyi intézetek előfinanszírozhatják a garancia alapokat európai szinten, és a többi alapokat is, amelyek szükség esetén lépnek működésbe. Tehát nagyon erős intézményeket hoztunk létre, olyan intézményeket, amelyek a parlamentnek felelnek. a parlament szerepét a szabályozó környezetben jól behatároltuk. Ez egy kulcsfontosságú szerep, például a kulcsszereplők kinevezése eh, tekintetében is. A parlamentet innovatív módon vesz részt ezen új testületek irányításában. Ez korábban nem volt így megfigyelhető, például az IMF vonatkozásában lesz egy eh, előzetes írásbeli jelentés, amelyet eh, majd később kiegészítünk, majd eh, számba vesszük azokat a szabályokat, amelyek életbe léptek, hatályba léptek, és hogy mely tagállamok tudják azokat betartani, melyek nem. Ezzel is biztosítjuk a demokráciát és az elszámoltathatóságot. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Azt gondolom, hogy a titkárság nagyon jó munkát végzett, és most tettük meg az első lépéseket egy hosszú úton, a végállomás pedig egy szilárd európai felügyeleti rendszer lesz. Még egyszer köszönöm mindenkinek, remélem, hogy ez a két oszlop, ez a jelentés, amit mindenki megkapott, ez alapján önök is ugyanarra a következtetésre jutnak, mint én. Thank you very much. Eloquent as, as Köszönöm szépen. Most a európai, a másik hatóságra fogok rátérni, tehát az értékpapírok és az értékpapírpiaci felügyeleti hatóságra és Gigolt a szó. Nem fogom elismételni azt, amit, ami már elhangzott, mindennel egyetértek, csak két megjegyzésem lenne az egyik, hogy a fogyasztóvédelmi kompetenciák terén nőttek, a jogosultságok, ez az én jelentésemre is nagyon fontos hatással van, de a másik két jelentésre is, tehát ezt komolyan figyelnünk kell, hogy a kompetenciákat valóban használják-e a gyakorlatban. A második megjegyzésem pedig a következő. Számomra ez nagyon fontos. El tudjuk-e azt érni, hogy bizonyos termékek kereskedelmét leállítjuk, ha erre szükség van? még vannak itt nyitott végű dolgok, még a szavazás után is, és szeretném, szeretnék erre mindenkit emlékeztetni. A sajtókonferencián, amikor az Európai Bizottság ugye a végkövetkeztetéseit bemutatta, tehát a, az eredményeket, kb. 100 személyről beszéltek, új alkalmazottról az intézményekben, de szerintem nem erre, ezzel kellene számolnunk. Tehát ha azt megnézzük, hogy mit sikerült elérnünk, akkor az ehhez szükséges erőforrásokat is ki kell követelnünk. Láttuk már Németország példáján, hogy nincs értelme olyan intézményeket felállítani, ahol amelyek nem rendelkeznek elegendő humán erőforrásokkal és egyéb erőforrásokkal. Tehát itt a parlamentnek vissza kell térni még erre a kérdésre, hogy hogyan, honnan kapják meg az intézmények a dolgozóikat. A másik pedig az átláthatósági irányelvben az országonkénti jelentéseknél sikerült elérni azt, hogy az Európai Bizottság megígérte, hogy egy közleményt fog kiadni jövő őszig és szerintem a parlamentnek kellene elhatározni, hogy mit akar, vagy mit szeretne, és akkor erről egy jelentést készíteni, tehát a saját álláspontunkat megfogalmazni ezen a téren. Végül pedig az is nagyon fontos, hogy most akkor készítsük el a saját hozzájárulásunkat is, tehát próbáljunk előkészülni és javaslatokkal előállni, hogy ki legyen az intézmények vezetője. Itt most nem Szilvi kedvenc intézményére e, beszélek, intézményéről beszélek, hanem a három másikról. A vita már elkezdődött. A lényeg, hogy a, az intézmények tudják, hogy bizony őket elszámoltatja ez a szakbizottság, és nem hagyjuk, hogy bármit megúsztanak, ha nem végzik el a feladataikat, amiért annyira komolyan küzdöttünk, hogy ezeket az intézményeket egyáltalán felállíthassuk, és ilyen feladataik legyenek. Bizonyára tudja mindenki, és ez az utolsó megjegyzésem, hogy a négy koordinátor egy közös nyilatkozatot adott ki, amikor eh, sikerült kompromisszumra jutni a tanácssal és az Európai Bizottsággal. És ebben a nyilatkozatban szerepel az, hogy a piaci infrastruktúrát európai felügyelet alá kell helyezni. A hitelminősítő eh, intézetek kapcsán is hallottuk, hogy egyes tagállamok ezt nagyon komolyan veszik, míg mások nem, és ugyan ezt, fogjuk, ezt a vitát fogjuk lefolytatni a származékos ügyletekkel kapcsolatban is, tehát visszatérünk újra ezekre a témákra. A lényeg, hogy mindenki egyformán tisztában legyen azzal, hogy mit értünk el a kooperációs eljárásban. Tehát újra és újra fel kell vetnünk bizonyos témákat, és én örömmel fogom ezt megtenni, hiszen mi szavaztuk meg ezeket a változtatásokat, tehát követnünk is kell őket. Köszönöm, Sven, és most pedig a nyugdíjakkal foglalkozó hatóság témájában adom meg a raportőrnek a Szot úrnak. Köszönöm szépen. Elnök asszony, érdekes azt elmondani, hogy nem mindig a harci kutya mérete számít, hanem a kutya harci kedve számít, és az az igazság, hogy a parlament bizony nagy harci kedvel vett részt ebben a küzdelemben. És nagyon jól szerepeltünk az ügynökségek mérete az lehet, hogy egy kicsit kisebb, mint kellett volna. Mindenki tudja, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket félretettünk. Hát a 90-100 fő 900 fős személyzet bizony nem fogja a pénzügyi szabályozás világát megrengetni, tehát azért e fölé kell menni, már ami a személyzetet illeti. Eh, hát csak a londoni eh, felügyeletre gondolunk, 3500 fő a személyzet, amivel dolgoznak, és akkor még az Egyesült Államokra nem is eh, gondoltunk. Tehát egész egyszerűen a szabályok összességét felfogni, követni, felügyelni nagyon komoly kihívás. Mindegy, ez legalább a kiindulás 2011. januártól európai szintű koordináció lesz, tehát a legfontosabb, legkritikusabb kérdésekre meg lesz a válasz és meg lesznek azok a személyek, akik meg tudják hozni a döntéseket, amelyek szerintem a rendszer szintű kockázatokat csökkentik. Tehát a pénzügyi válság, ha egy pénzügyi, hasonló pénzügyi válság létrejön, akkor ezeket a kockázatokat sikerül megszüntetni. Nem szeretnénk még egyszer azt, hogy mondjuk a pénzügyminiszterek például pizsamában éjszaka tárgyalnak a előállt válságról. Tehát amiről a kollégám beszélt, az nagyon életbevágó, de a mikroszintű felügyeletet is be kell vonni. Hol eh, tudnak találkozni ezek a szakemberek? Hát most már van egy eh, közös bizottság, és a parlament is eh, hozzájárult ehhez a munkához. Tehát ugye megvan a makroszinten, az információ, tehát az Európai Értékpapírpiaci Felügyelet, az Európai Központi Bank, és így tovább tehát ezeknek az intézményeknek kell megbeszélni az ügyeket, és ugye nagyon fontos, hogy a napról napra a felügyelet működjön, és hogy el tudjuk kerülni ezeket a, az ilyenfajta katasztrófát a jövőben. Tehát az intézmények létrehozása nagyon jó lépés a következő pedig a biztosítás és nyugdíjak, hát ezek egyáltalán nem hasonlíthatók a bankok működéséhez, már a kollégámmal megbeszéltük, de olyan, mint egy tabula ráza, tehát az első, amit leírtunk, ugye, akkor kezdtük a banki ágazattal, és akkor ezeket a dolgokat próbáltuk átültetni a biztosítások és nyugdíjak területére, de vannak dolgok, amiket ki kell húzni, és azt kell mondani, hogy itt nem a hitelintézetekről van szó, hanem ez egy másfajta intézet, tehát a, az ügynök, a különböző ügynökségek feladata is más lesz, és más lesz a szabályozás. Most viszont lesz egyfajta európai szintű rendelet, ami a biztosításokkal foglalkozik. Mi lett a vitának a végeredménye? Ennek a közös bizottság, a közös bizottság munkájának az volt az eredménye még, hogy sikerült kompromisszumra jutni. Tehát a folyamatokat tudjuk koordinálni, és van ennek a rendszernek ereje, betartható, betartathatóak ezek a szabályok, ez nagyon fontos. Tehát európai szinten lefektetett szabályok esetében ugye tudni kell követni, ellenőrizni azt, hogy az egyes tagállamok betartják-e. Így mutatjuk azt, hogy mi igenis nagyon komolyan gondoljuk a szabályok betartását, és vissza tudunk térni ezekre. Megvan az állásfoglalás, ami arról szól, hogy akkor utána még visszatérhetünk a kérdésre, a problémákat kezelhetjük. Én ezt nagy örömmel teszem meg, elnök asszony. Végül pedig hadd mondjam el azt is, hogy szerintem ezek az ügynökségek kiválóan fognak működni, persze megvan a vita, arról, hogy kit választunk, hogy választunk, és így tovább. Engem ez azért annyira nem aggaszt. Szerintem a arra kell figyelni, hogy a bankszektor más, mint a biztosítás és a nyugdíjágazat. Néhány hónapunk van már csak hátra. Nagyon fontos, hogy ez működjön, tehát ez a felügyeleti rendszer működjön. És olyan munkát kellene végeznünk, amire büszkénk lehetünk szerte a világon. Azt hiszem, a mi csapatunk, a parlament kiváló munkát végzett, és megköszönöm a kollégáknak a hozzájárulását, és nagyon büszke vagyok arra, hogy veletek dolgozhattam. Köszönöm, Péter, és akkor most rátérünk az ESRB-re, és Szilvinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy teljes mértékben egyetértetek az előttem szólókkal. Miért küzdöttünk ennyit az elnökségért? Hát azt szeretük volna, hogy ez egy független testület legyen, és uh, helyzetben persze dialógus lesz a tanács és az elnökség között. A másik megjegyzésem, sikerült elérni ezt a célkitűzésünket, és ez nagyon fontos. A raportőrök megállapodtak, valamint a frakciók is meg tudták védeni a ambiciózus pozíciójukat. Az összes többi területen is ugyanilyen módon kellene dolgoznunk. Sikerült az álláspontunkat itt keresztül vinni, úgymond, mert a tanács erre nem volt felkészült, számukra az Európai Központi Bank volt fontos. Nagyon örülök annak, amit sikerült elérnünk, különösképpen a hitelminősítő intézetek, illetve a piaci struktúrák esetében. Kiküzdöttük a saját verziónkat, de persze még sok munka van hátra, a parlamenti munkának a konzisztenciáját meg kellene tartani a jövőben is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Reman, itt vagy-e? Kérdezem. Nem, nincs itt. Akkor egyelőre minden rendben van, és most jön az egyes omnibus irányelv, amely az összes többi irányelvet módosítja, és el kell, hogy mondjam, hogy ugyanez nem volt most úgymond a rivalda fényben annyit, mint az összes többi téma, nem szabadna alá becsülni azt a hatalmas mennyiségű munkát, amelynek az eredményeként eljutottunk idáig, és várhatjuk majd a második omnibus irányelvet is. Tehát prezidó úrnak adom meg akkor a szót. Köszönöm, elnök asszony, a kedves szavakat és az együttműködést is. Köszönöm a többi kollégának is a munkáját, a raportőröknek, a módosítókat, benyújtó kollégáknak, mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához. Köszönöm a segítségét. Azt hiszem, itt az lenne a cél, hogy mind a 11 ágazati irányelvet beépítsük, a, amikor a szabályozó hatóságokat létrehozzuk. Tehát egy elég nagy fordulatról van szó, de most integrált rendszert próbálunk megvalósítani, már ami az európai hatóságokat illeti. Tehát az ágazati koordinációt megerősítettük, és a mediációs, illetve az információt cserés csatornákat is létrehoztuk. Mindent a Lisszaboni folyamathoz igazítottunk, Ugye a komitológia eljá, komitológiai eljárás megváltozott most Lisszabon után, és megpróbáltunk ehhez is alkalmazkodni. De igyekeztünk egyensúlyra törekedni, és hatékonyabbá tenni az új szabályok betartását. Ezért vezettük be ezeket a korrelációs táblázatokat, amiket, amik látható voltak. Ez, amik láthatóak voltak, ez a parlament horizontális szinten foglalkozott, az átláthatóságot is növeltük, ami szintén nagyon fontos. Az a döntés is megszületett, hogy a, az új intézkedések betartatása szükséges, és ehhez a pénzügyi hátteret is meg kell teremteni. Egy valami van, amit még nem tudtunk elérni, ez pedig az egyes országokra, országokról készült jelentések témája. Az Európai Bizottságtól viszont van egy ígéretünk erre vonatkozóan. Úgyhogy a bizottság véleményét a következő évben fogjuk figyelembe venni, amikor az átláthatósági irányel felülvizsgálatára kerül sor. persze most nem soroltam fel az összes új lehetőséget, de legalább hatástanulmányt tudunk készíteni, és akkor valamilyen megoldást találni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony, és most hadd tegyek hozzá valamit az Antonin által elmondottakhoz. Ugye a kötelező korrelációs táblázatokat említette, valamint a delegált aktusokat, tehát itt az az egész parlamentre igaz, a intézményközi megállapodásban ez benne van. Nagyon örülök annak, hogy a mi szakbizottságunk járt az élen ebben a témában. A szakbizottságiban a frakciók nagy része már jelezte, hogy támogatja ezt a kompromisszumot, úgyhogy most kérdezem, hogy van-e valaki, aki szeretne ehhez hozzászólni, vagy van-e valakinek kérdése, vagy valamit tisztázni szeretne esetleg. Hát ha nem, akkor ezt elfogadottnak veszem. A jelentéstervezetet már benyújtották a plenárisra, kedden lenne ennek a vitája, és szerdán pedig a szavazás. Nem lesz teljes vita kedden. Tulajdonképpen már megvolt a vita, úgyhogy nem lesz vita egyáltalán, hallom itt a titkárságtól. Tehát akkor nincsen, nincsen kedden semmi. Szerdán lesz szavazás, és szerdán a szavazás előtt lehet majd szólni, tehát a raportőrök kapnak egy-két szót, de nem lehet még egy vitát lefolytatni a plenárison. Megpróbáltuk ezt kiharcolni, de nem sikerült. Köszönöm szépen mindenkinek, és akkor elátérhetünk a következő napi rendi pontunkra, ami a négyes pont, és ez a pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozása, dartpólok és így tovább. És itt most a jelentéstervezetet fogjuk megvitatni, és Kate Swinburne a jelentéstevő tessék. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, az árnyékeladóknak, asszisztenseknek, politikai tanácsadóknak, mindenkinek köszönöm a segítségét. Ők tették lehetővé, hogy ideig jussunk a jelentés tervezettel. Miből is indultunk ki? Két kérdést tettünk fel magunknak az egyik az az, hogy a MIFID irányelv elérte-e a célját, a másik pedig, hogy módosítani kell -e ezt az irányelvet ahhoz, hogy a pénzügyi piacok strukturális változásait kövessük. Az irányelv bevezetése óta ugyanis változások történtek. Az első a kérdésre azt a választottuk, hogy a MIFID nagyon is elérte a célját, hiszen a kereskedelmi helyszínek munkáját javította, a befektetőknek egyre nagyobb a befektetők számára választék egyre nagyobb, az árakhoz egyre könnyebben hozzá lehet folyni, férni, tehát az európai piac, egységes piac jól működik, viszont a fogyasztóvédelmet meg kell erősíteni. Tehát fel kell tenni a kérdést, hogyan lehetne kereskedés előtt és után az átláthatóságot növelni, és vajon jó-e ez az átláthatóság, és vajon a mentességek még mindig alkalmazandók-e. Több javaslattal is álltunk elő a piac Európában nagyon megváltozott, a kereskedelmi rendszerek használata teljesen elterjedt. A technológiák fejlődésével új stratégiák jelentek meg, mint például a HFT stratégiák, a szponzorált hozzáférés, a szerverkollokáció és az algoritmikus kereskedelem. Ezek a különböző stratégiák most jelentek meg nem annyira régen, ezeket elemeznünk kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen hatást gyakorolnak a piacra, és hogyan befolyásolják a likviditást, illetve a piac átfogó működését. Felhasználtuk a lehetőséget arra, hogy most a MIFID alap kitűzéseit felülvizsgáljuk, és megállapítsuk, hogy hogyan lehet ezt az irányelvet a változásokhoz igazítani, annak érdekében, hogy a piac integritása megmaradjon, a verseny által biztosított előnyök is megmaradjanak valamint a vállalkozásokat és a befektetőket is védjük. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a piaci adatok minősége nem olyan jó, mint amilyennek lennie kellene a kereskedelmi helyszínekről szóló adatok minőségére gondolok. Például az OTC tranzakciók esetében javítani kell, standardizálni kell az adat, adatmennyiséget, illetve az adatok minőségét biztosítsuk, az adat konzisztenciát biztosítani kell, és itt a kereskedők, az árjegyzők, a befektetők, illetve a szabályozók, azok a szereplők, akik ezekhez az adatokhoz hozzáférnek. A piacok hatékonyan működtek a MIFID bevezetése után, és azt vártuk, hogy a kereskedés volumene majd eltolódik az MFT-kre, kereskedelmi platformokra de úgy látszik, hogy ez nem történt meg. És megpróbáltuk a vételi ajánlatokat ebből intézmények oldalán megvizsgálni, hogy miért nem miért a tőzsdén kívül bonyolítják még mindig a kereskedelmük nagy részét, és miért nem kerültek át a hivatalos kereskedési helyszínekre. Ezek a dark poolok nagyon is jellemzőek, különösenképpen itt az OTC-kre gondolok, itt nem egységesek a szabályok már, ami a nagy volumenű megrendeléseket illeti, nagy, nagy volumenű megbízásokat illeti. A kereskedelem át, átlagos költsége viszont jelentős mértékben megemelkedett. Meg kell néznünk, hogy vajon a befektetők hozzáállását mi változtatta meg, és a MIFID felülvizsgálatában mit kell majd átalakítanunk. Tehát a kereskedelmi módszerek megváltoztak, és ehhez kell igazítani a MIFID-et. Itt nem csak a tőkepiacokra gondolok, hibrid termékek, származékos ügyletek, rengeteg más termék esetében már az elektronikus tranzakciók a jellemzőek. Olyan kereskedelmi stratégiákat alkalmaznak, amelyek nagyon-nagyon gyorsak, és akár 33 ezer megbízást le lehet adni egy másodperc alatt egyetlen egy cégtől a kereskedelem 30%-át a pénzügyi közvetítők bonyolítják, és nagyon sokan e, informális e, árjegyzők is a piacon e, akik nagy hatással lehetnek a piacra, viszont nagyon kevés hivatalos kötelezettségük van. Ezért tehát a felügyeleti keretet meg kell változtatni, hiszen a piac megváltozott. A MIFID irányelvnek az volt a célja, hogy a tőke beruházásokat lehetővé tegye, és ezáltal egyfajta gazdasági, szociális funkciót is töltsön be, hiszen a piacok a megtakarításokat tőkévé és növekedésé alakíthatják, de ehhez egységes játékszabályok kellenek. A MIFID bevezetésével ez a folyamat elindult, a piac integritását, robusztusságát, átláthatóságát sikerült elérni de még mindig vannak tennivalóink. A jelentőben feltesszük azokat a kérdéseket, amelyeket nekünk jogszabályalkotóknak át kell gondolnunk. Tehát a kereskedelmi helyszínek vajon egységes szabályok szerint működnek, robusztusak mindannyian, és biztosítják-e a befektetők védelmét egyforma módon. Vajon a felügyelet minden jelentős, a piac minden jelentős szereplőjére vonatkozik? Mindenkinek egyforma hozzáférése van a nyilvános kereskedési helyekhez? vajon szükséges-e a, az egységes hozzáférés bevezetése, illetve a válsághelyzetek elkerülése, az összeomlás elkerülésére vonatkozó szabályok bevezetése. Mi történik, hogyha egy komoly válság vagy visszaélések történnének? Hogyan reagáljunk? Május 6-a a, akkor történt, hogy az Egyesült Államokban ez a május 6-ai összeomlás, amikor mi az adatgyűjtésnél tartottunk, és júliusig elhalasztottuk ezt a feladatot. E, múlt héten a, az USA értékpapír felügyelete e, úgy nyilatkozott, hogy a piac összeomlása elkerülhető, azt kell biztosítani, hogy a az egyes befektetők rövid távú igényeinek az egy- érvényesítése ne ássa alá a többi befektető hosszú távú igényeinek az érvényesítését. Összefoglásképpen azt mondhatom, hogy a MIFID nagyon sok előnyel jár, és ezeken nem ezekből nem engedhetünk, de további szabályokra van szükség, amelyekkel biztosítjuk, hogy az európai pénzügyi piacok továbbra is hatékonyan működnek, átláthatóak, és biztonságos kereskedelmi helyszíneket biztosítanak a befektetőknek és vállalatoknak. Megpróbáltuk ebben a jelentésben az összes ilyen témát kibontani. Remélem, hogy sokkal tovább tudunk lépni ebben a munkában az önök segítségével. Mivel ez a jelentés igen szakmai jellegű, készítettünk egy háttéranyagot, hogyha bárkinek plusz ismeretekre lenne szüksége további magyarázatokra az algoritmikus kereskedésről és egyéb technikai kérdésekről, akkor ebben az anyagban elolvashatja. Úgyhogy én örömmel várom az önök véleményét ma délután, és várom az együtt, együtt végzett munkát a többiekkel. Remélem, hogy ennek eredményeképpen biztosítjuk, hogy azt az egységes piacot, amit a MIFID megteremtett, biztonságosabbá tudjuk tenni. Köszönöm szépen. Um, and the shadows... Köszönöm szépen. Itt van-e Markus az árnyékjelentéstevő közül? Calvin úr, Szilvi Gulád, illetve Jörgen. Szilvi, te leszel az első. Ole Schmidt nevében fogsz beszélni. Igen, köszönöm szépen. Ole Schmidt, aki az ennyi jelentést a jelentésnek, ők kértnek, hogy beszéljek erről. Nem tud lenni más Svédországban kampányol. Először is szeretném mondani azt, hogy nem volt elég időnk arra a frakciónkban, hogy minden ponton keresztül menjünk, de összességében osztjuk a véleményt, örülünk a munkának, amit elvégeztél, tetszik az általános megközelítése is a jelentésnek. Mindenképpen szeretnénk a befektetők védelmét növelni, úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi szolgáltatásoknak valóban támogatnia kell a valós gazdaságot, a megközelítés ambiciózus és megfelelő. Az volt a, meg, az volt a benyomásunk, hogy bizonyos kérdésre nem térték ki, amelyek fontosak az európai befektetőknek. Azt szeretnénk, hogyha tovább vizsgálnánk bizonyos fontos kérdéseket. Mi is ezt szeretnénk, de úgy gondoljuk, hogy vannak olyan kérdések, amik nagyon technikai jellegűek és bonyolultak. Szeretném tudni azt is, hogy milyen mértékben képzelő ezeket a vizsgálatokat, és ki lesz felelős majd az ilyenfajta vizsgálatok lefolytatásáért a tagállamoknak, kellene, a bizottságnak kellene esetleg több részletet adnia, a ISLB-nek milyen szerepe lesz, és az egyes vizsgálatok esetében nagyobb dokumentációra van szükség a CSR-ral szemben. Úgy gondoljuk, hogy a szisztematikus kockázatokat mindenképpen figyelme kell venni a MIFID-ben, de megfelelő jelentételeket ad a fogyasztóvédelemnek is, mert ezt nem sikerült elérni. Oli szeretett volna néhány bizonyos pontos kérdést feltenni, csak néhány elemét elmítem meg ennek. Az, hogy csökkenteni szeretnéd a kereskedelem határidejét, illetve azt, hogy új, rend, új rendelkezéseket szeretnél a BCN-nek esetében, a MIFID-ben, a hatos bekezdés, ez nagyon nehéz kérdés, tudjuk, hogy valamire szükség van, de úgy gondoljuk, hogy ez kevesebb átláthatóságot fog eredményezni. Másik technikai jellegű kérdés a BCN-ek átalakításának legkisebb határával kapcsolatos ez a kérdés. Mindenképpen szeretnénk említeni ezeket a pontokat, és szeretnénk tisztázni azt, hogy mi lesz a MIFID átdolgozás tárgya, és mi nem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvi. Ferber úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg a jelentéskészítőnek kitűnő munkáját. Nagyon nehéz témával állt szemben, és szerintem nagyon jó áttekintést adott a dolgok állásáról, és feljegyezte azt, hogy mivel is foglalkozhatnánk, és mire kell felkészülnünk, főként a MIFI-nek áttekintések kapcsán. Másrésztről természetesen bizonyos kérdéseket is meg kell válaszolnunk. Az egyik az az, az elemzésből fakadóan, hogy valóban ez a high frequency trade a legnagyobb gond-e. Úgy gondolom, hogy minden aspektusát meg kell néznünk ennek a kérdésnek, és megfelelő következetés kell levonnunk. A high frequency trade lehet az egyik aspektusa ennek. Úgy gondolom, hogy az eddigi dokumentumok alapján, amiket láttam a derivátumokkal kapcsolatban, nem tudom, hogy mi lesz itt a megoldás, lehet, hogy Swinburne kollégával kell beszélni, vagy szerdán is foglalkoztunk még ezzel. Tehát vannak olyan kérdések, amelyek más dokumentumokhoz és más dossziékhoz is tartoznak. Gullárdi kolléga is elmondta már, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy a most elfogadott és új élet élettel megtöltött ügynökséget hogyan lehetne ebbe bevonni. Meg kell nézni, hogy mennyire akarjuk például az eszmát bevonni ebbe. Gondolom, hogy erről a kérdésről is beszélnünk kell. a szabályozott kereskedőhelyek, vagyis magyarul a tőzsdék kérdésére is beszélni kell. Egyetemű játékszabályokra van szükség az európai szinten, de is meg kell vizsgálnunk, hogy esetleg meghathatjuk úgy azokat, hogy most vannak, tehát hogy a szabályozott kereskedőhelyek saját maguk alakítják ki a szabályokat. Színben kollég is egyfajta teszt, egy stressztesztet javasolt, nem tudom, hogy ez lenne-e a megoldás, erről még beszélhetünk. Utolsó pontként pedig szeretném megemlíteni azt a kérdést, hogy valóban kellenek-e értékek, amikor arról van szó, hogy különböző piaci rendszerek között különbözhetünk meg, különböző játékterek lehetnek itt, ami azért nálunk a frakcióban aggodalomra ad okot el kell dönteni, hogy tényleg akarunk egységes játékteret, vagy akarunk-e küszöbértékeket. Szerintem erről mindenképpen vitáznunk kell. Megfelelő iránymutatásra van szükség a bizottság munkáját illetően is. A tanulmányt is nagyon jól figyelembe vették a színben jelentésben, és ez egy jó kiinduló pont – a további nyomakotási eljáráshoz is az elkövetkező években. Ennyi lett volna röviden, amiről mi a frakcióban beszéltünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták nevében egy másik árnyék tevő helyettes, Klüner kollega. Kikon. Köszönöm, én is valakit helyettesítek, akit nem lehet most köztünk. E, üdvözöljük Case Swinburne jelentését, amely lehetőséget teremt az Európai Parlament számára, hogy a High Frequency Trading és a Blackpool kérdésében kifejtse álláspontját. Üdvözöljük azt, hogy a jelentés a rendszerkockázatokat ezen a területen is megvizsgálja. Teljesen egyetértünk azzal, hogy a MIFID fő célja az átláthatóság, az átlátható likvid piacok ugyanis a reálgazdaság működése szempontjából fontosak, rendkívül fontosak a végtermék szempontjából. A kereskedelem előtti transzparencia eh, előírásokkal kapcsolatos engedmény vonatkozásában, mert azok eh, a jó pénzügyi eszközökre eh, veszélyeket jelentenek. hadd húzzuk alá azt is, hogy a, az OTC kereskedés becsült aránya 30-40 százalék, és ez nem csökkent a MIFID végrehajtása óta sem. Tehát fontos az, hogy a bizottság, az Európai Bizottság felülvizsgálja a MIFID-et, és megvizsgálja azt, hogy az OTC kereskedelem aránya miért nem csökkent a MIFID hatályba lépése óta, és milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a szabályokat be lehessen tartatni. Különös tekintettel arra, hogy ha az OTC kereskedelem a Broker Crossing Network keresztül folyik, és ez a hálózat ugyanazt a ugyanazt a szerepet játsza, mint egy MTF, akkor úgy kell azt szabályozni, mintha MTF lenne. Van tehát egy sor pozitív eleme ennek a jelentésnek, és a raportőr úgy gondolja, hogy az OTC sötét világából a kereskedést át kell csatornázni szabályozottabb régiókba, tehát a MIFID szabályokat keményebben be kell tartatni, és nem pedig szélesebb körű felmentéseket adni, így gondolja a mi előadónk. Tehát a legnagyobb szintű átláthatóságot kell biztosítani, ugyanakkor a jogos érveket a kivételek vonatkozásában meg kell hallgatni, ne legyenek szabályozatlan területek európai pénzügyekben. Szeretnénk, hogyha gyakorlatban valósulhatnának meg a MIFID legfontosabb szabályai. Köszönöm, Pascal következik. Oui, je voulais tout d'abord m'associer au, au propos, euh, commentaire positif de... Szeretném én is euh, üdvözölni a kollégák pozitív eh, megjegyzéseit és csatlakozni ezekhez. Ez egy eh, nagyszerű eszköz, eh, technikailag részletekbe menő, és összességében együtt tudunk ezzel élni, együtt tudunk ezzel érteni. Úgy tűnik, hogy széleskörű konszenzus lesz majd a parlamentben. Nagyon fontos, hogy a parlamentnek is hallják a hangját az Európai Bizottságban. Azt mondja, hogy a jelentés, hogy a MIFID egy sikertörténet. Nos, azt gondolom, hogy ez egy kicsit túl kedvező vélemény, mert ugye a MIFID célja az volt, hogy nagyobb átláthatóság keletkezzen, és mégis 40% maradt, ott van beragadva 40%-on a az OTC kereskedelem aránya. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy hatalmas siker lett volna a MIFID. Ezért is úgy gondolom, hogy nem kozmetikai felülvizsgálatra, hanem egy alapvető felülvizsgálatra van szükség. Vannak olyan dolgok, amelyben viszont egyetértünk, a kereskedelem és kereskedelem, kereskedés utáni átláthatóság javítása. Értjük tehát ezt a célkitűzést. Ez egy cél, amit ön el akar érni, tehát az átláthatóság növelése. Ugyanakkor a küszöbértékeket csökkenteni akarja, amely azt jelenti, hogy a tranzakciókat a hírhet dark poolokban is lehet tovább folytatni. Hogyha új tranzakciók kerülnek a dark poolba, akkor az nem az átláthatóságot növeli. Már valójában most is az a probléma, hogy a szabályozott piacok a tranzakciók egy részét elveszítik, különösen a legnagyobb tőkésítettségű tranzakciókban. És A dark poolok a piac, másfajta piacokon, olyan piacokon, amelyek nem szabályozottak, Nos, ott szükség van bizonyos referencia árakra, és általában a dark poolok piacain a szabályozott piacok referencia árait használják, de hogyha azok az árak nem tükrözik a tranzakciók nagy részét, vagy túlnyomó többségét, akkor már is van egy probléma. Ez kellett volna az egyik, ez lett volna az egyik célkitűzés a MIFID-nek, és ezt nem érte el, hiszen a szabályozott piacon kialakuló ár, úgymond a helyes ár kellene, hogy legyen, vagy nem értjük tehát az ön javaslatát, vagy pedig nem tudunk vele egyetérteni. Ferber úr és Szilvi Gulár is említették hogy az ESMA szerepét figyelembe kell venni, mégpedig nagyobb mértékben, mint az a jelentésben szerepel. Az ESMA közös szabályokat kell, hogy elfogadjon az összes európai entitásra vonatkozóan. Kétfajta verseny van itt. Egyrészt van a szabályok közötti verseny, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és aztán van a másik fajta verseny, amely a szabályok felhasználásával zajló verseny, amely mindig kockázatos, mert privilégiumokat eredményezhet, és lefele menő spirálokat indíthat el, amelynek eredményeként csökken a biztonság, az átláthatóság és az információ. Itt ugyanis az entitások a szabályok használatában versenyeznek egymással. Tehát egy extra zsandárra van szükség. Azt gondolom, hogy a high frequency trading kapcsolatban kritikusabban fogalmazhatunk, mint ön, mert nem értjük, hogy a kisvállalkozások szempontjából, a, illetve az összes befektető szempontjából milyennek a hozzáadott értéke nem tudjuk, hogy mi a kollektív haszna ennek a technikának. Látjuk, hogy az Egyesült Államokban mi történt, még az okát sem igazán értjük, a, a pozitív hatását, az előnyét pedig aztán végképp nem. A, nem szabad mindent a technológiára bízni. Meg lehet kérdőjelezni azt a tényt, hogy a high frequency trading az növeli a likviditást ez a kérdés felvethető. Egyes szabályozó hatóságok azt mondják, hogy ha a, az utasítások nagy része high frequency tradingben születik, akkor az csak teszteli a piacot, valójában ezek nem tényleges megbízások, nem tényleges megbízások, nem igazi tranzakciók, nem történ, nem következnek be ezek a tranzakciók, ez nem igazi likviditás, ez csak a nagy brókerek, a nagy tréderek szűk köre számára hozzáférhető. Nem látom, hogy miért kellene ezt megőriznünk. Valójában én inkább kritikusan lépnék fel ezzel kapcsolatban. Legalábbis azt kellene megkérdezni, hogy az ESMA vagy egyéb tőzsde üzemeltetők a megrendelések nagy részét kötelezzék a megrendelőket arra, hogy kiszámlázzák ezeket. Nem történik ugyanis meg a kiszámlázás, és ez már önmagában torzít. Tehát arra lehetne megkérni az ESMA révén a tőzsdéket, hogy ezeket a megrendeléseket számlázzák ki egy minimum összegre, amely a tréderek költségeit növelni, és a hasznukat pedig csökkenteni, mert az jelenleg nagyon magas. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyék jelentéstevője a frakciónknak Thomas Handel, de sajnos már nem tud ma itt lenni, és engem kért meg arra, hogy néhány megjegyzést tegyek az ő nevében, illetve a frakciónk nevében. Először is feltűnt nekünk az, hogyha megkérdezik azt, hogy mi az a dark pool, akkor nagyon kevesen tudják, hogy miről is van szó, kevés információforrás áll rendelkezésre, elég új elem ez, és úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van arra, amit a jelentéstevő is tett, hogy foglalkozunk ezzel a témával. egy kicsit másfajta perspektívá, perspektíva alapján néztük meg azt, miről is van szó, megnéztük az elmúlt hónapokban, hogy mi történt a felügyeleti csomaggal. Itt eléggé nagy átlatosságot próbáltunk elérni a pénzügyi piacokon, és hogyha jól értettem azt, amit a Dark pool kapcsolatban elolvastam, akkor a Dark pool kapcsolatban pontosan az ellenkező történik, nincs átláthatóság, és felmerül a kérdés, hogy szükségünk van egyáltalán ezekre a dark poolokra, van ezeknek értelme, hogy ezeket megengedjük, mert ez tulajdonképpen ellenébe hat annak, amit nagy nehezen létrehoztunk a tanácssal, illetve a bizottsággal, vagyis ellenébe hat a földületi csomagnak. Tehát lehet, hogy ez egy olyan fajta pénzügyi termékről van szó, amely teljes mértékben ellentétes azzal, amit az ECON szakbizottság, illetve az EP az elmúlt hónapokban szeretett volna elérni. Tehát az a kérdésünk, hogy nem lenne jobb, hogyha ezt a fajta kereskedelmet teljes mértékben megtiltanánk, legalábbis amennyire én tudom, 2007 óta lehetséges ilyen kereskedelmet folytatni, tehát addig a dark poolok nélkül is el lehetett boldogulni európai szinten, tehát tényleg felmerül a kérdés, hogy tényleg szükségünk van-e ez, erre a, az üzleti formára, nem lehetne ezt megtiltani, és ennek megfelelően fogunk eljárni a szavazás során is. Mi úgy gondoljuk, hogy igazából meg kellene tiltani az egész dolgot. Ennyit szerettem volna elmondani a mi részünkről, és köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. There's just a couple of points that I... Köszönöm. Néhány megjegyzést szeretnék hozzá tenni az elhangzottakhoz, ezek engem foglalkoztatnak. Az egyik nagyon röviden erről szól a jelentés is, jelentéstervezet is, és ez pedig a nem szponzorált hozzáférés engem. Aggaszt az, hogy ha valaki hajlandó fizetni érte, akkor hamarabb és jobb minőségű információkra tehet szert. Hát ez nem igazán a én meghatározásom arra, hogy nincs diszkrimináció. A másik pedig, mivel ennyire új technológiák jelentek meg, és ilyen új kereskedelmi módszerek jelentek meg. Nagyon fontos, hogy ezek ne csak, hogy a MIFID alá kerüljenek be, hanem a piaci visszaélésekről szóló irányelbe is bekerüljenek. Erről már beszéltünk, tehát hogy a, valaki manipulálja a piacokat, tehát gyakorlatilag áll, megbízásokat ad, akkor ez piaci visszaélésnek minősüljön a megfelelő következményeivel a bírságokkal együtt tehát itt nem csak a MIFID módosításra van szükség. Én ennyit szerettem volna most elmondani, de nyilvánvaló, hogy e, igen, komoly e, e, ennek a igen komolyak ennek a következményei, tehát hogyan tudjuk az átláthatóságot megteremteni, növelni, hol lehet ez hasznos, de hol fordulhat az elő, hogy az nagyobb átláthatóság árt a piacoknak, hiszen az árakra olyan hatásra, hatással van, ami negatív. Tehát valahogy meg kell próbálnunk ezt ügyesen megoldani és még a felülvizsgálat ideje alatt. A raportőrnek megadom a szót, mert feltételezem, hogy szeretne szólni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, úgy szeretném lezárni ezt a vitát, hogy legalább a nagy vonalakban egyetértünk. Nagyon nagy volumenű munkáról van szó, tehát a jövő évben lesz a MIFID felülvizsgálata, minden technikai részletet értenünk kell, ezeket tisztában kell lennünk. Szerintem már nagyon jól haladunk a tanulásban, most szépen sorra vesszük a kereskedelmi infrastruktúrát és egyebeket. Szeretném megköszönni a szolgálatok, a titkásra segítségét a anyag elkészítésében és az intézményi kollégákat is a tagállamok felügyeletének, a képviselőinek a segítségét, tehát mindenkinek a segítségét az eladási és értékesítési oldalon, hiszen nekünk muszáj valamennyi fogalommal tisztában lennünk. Amit itt a ma délután elhangzottakból eh, én megjegyzem, az a következő. Egy egységes piaci koncepciót kell kidolgozni, és az egységes piaci felügyelet koncepcióját egy kicsit tovább kell finomítani. Vannak, eh, amikor ide jönnek hozzám, eh, megkérdezik, hogy hát tagállamok végezzék ezeket a tanulmányokat, tehát akkor is, hogyha én UKIP konzervatív vagyok, úgy gondolom, hogy ezt európai szinten kell, tehát az ESMA-nak kell ezt lebonyolítani. Neki van erre hatásköre, ezeket a tanulmányokat elkészítse azokban a témákban, amelyeket a parlament fontosnak ítél. A felülvizsgálat hatókörét is ki kell bővíteni, tehát nem csak a tőke eszközökre, hanem a többire is, a non-equity típusú eszközökre is. Van itt néhány felvetés az equityhez hasonló termékek, valamint a rögzített jövedelmű piaci ágazat is, tehát nincsen arra semmi ok, hogy a MIFID irányelv ne, vonatko- ne vonatkozon ezekre a termékekre is. Ferber úr megjegyzését a származékos ügyletekre vonatkozóan felírtam magamnak, és azzal is foglalkozni fogunk, hogy vajon a származékos ügyleteket ide kellene beépíteni, tehát egy sokkal komolyabban foglalkozni ezzel. Aztán a teherbíró képessége tesztjéről ezzel is foglalkozni fogunk, aztán pedig a technikai platformokról ne feledkezzünk el. Gyakorlatilag ezek az értékesítési helyszínek nagyon-nagyon bonyolult platformokká alakultak át, több milliárd dollárnyi összeg tűnhet el mondjuk 20 perc alatt a cégek értékéből, és még lehet, hogy 25 perc múlva ez visszatér, de nagyon sok befektető rengeteg pénzt veszít el. Akkor is, hogyha igen óvatos befektetési stratégiát alkalmaz. Sok lakossági befektető veszített a portfóliójából hihatatlan, hihetetlen összegeket egy technikai hiba miatt. Emiatt a technikai hiba miatt például, ami az USA összeomlásban az összeomlás során megtörtént. Például hogy a nagy számú megbízás bombázza a rendszert, ez is komoly nehézségeket okoz. Ezt angolul order stuffingnak hívják, tehát amikor hihetetlen sok megbízás próbálja eldugítani a rendszert, és a rendszernek ezzel képesnek kell lennie, ezt a képesnek kell lennie kezelni, hogy ne omoljon össze a piac. Remélem, hogy sikerül valami normákat lefektetnünk, és erre vonatkozóan, tehát hogy a rendszerek igenis ellenállnak a nagy mennyiségű megbízások áradatának. Az átláthatósággal kapcsolatban nem tudnék jobban egyetérteni. Szerintem a látható kereskedési helyszínekre átértek volna az emberek, hogyha azok jobban működnének. Úgyhogy sokkal vonzóbb helyé kell ezeket tennünk, hogy valóban áttevődjön ide a kereskedelemre. Én nem szeretnék mindenkit bottal kényszeríteni arra, hogy áttérjen a látható kereskedési helyszínekre, hanem inkább valahogy ezeket vonzóvá szeretném tenni. Azzal zárom, hogy szerintem a darkulokra szükség van. Az a véleményem, hogy vannak olyan körülmények, különösképpen a nagy intézményi beruházók számára, hogy az ügyleteiket le tudják bonyolítani ezzel a mentességgel. A, a feladat az az, hogy meggyőzzük őket arról, hogy csak akkor használják a dárpólokat, amikor ezekre szükségük van, és ez ne váljon rutinszerűvé. Tehát az átláthatóságok, a piac strukturális integritása mind itt marad. Remélhetőleg a formális MIFID felülvizsgálat előtt sikerül konszenzusra jutnunk ezen a, ezekben a témákban. Én azzal kezdtem, azt hiszem áprilisban, májusban, hogy Elég ellentmondásos kérdéseket tettem fel, a HFT kereskedemre vonatkozóan, a dárpolokra vonatkozóan, a piaci szereplőkre vonatkozóan, és ahogy itt a megjegyzéseket hallgatom, már ami az amerikai piacokra, az ázsiai piacokról érkezik, azt hiszem, hogy a középutat sikerült elérni. Lehet, hogy talán már az események előtt járunk, és megtaláljuk a választ még időben, az elkövetkezendő hetekben sikerül konszenzusra jutnunk. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Kéj. Tehát akkor módosítók benyújtási határideje szeptember 27-e lesz. A módosítókat október 18-án fogjuk megtárgyalni, és az a cél, hogy 26-án szavazzunk is a szakbizottságban, és aztán novemberbe kerül az egész a plenárisra. Tehát köszönöm szépen a munkát és szalad az idő, már azt gondoltuk, ilyenkor már rég szavaznunk kéne, de talán rátérhetnénk az ötös pontra. Ez a független hatástanulmányok garantálása, és itt Dirk Epping a előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony, én nagyon rövid leszek. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy szükség van független hatástanulmányokra, és a vélemény tervezetben azzal zárunk, hogy az Európai Bizottságnak a feladata ez. több igazgatóság delegátja vesz részt, de és ez nem, nem garantálja a függetlenségét ezeknek a hatástanulmányoknak, legalábbis hatásvizsgálatoknak, legalábbis elsőre nem. Tehát megpróbáljuk a külső felülvizsgálatot egy kicsit erősíteni, mert ez most hiányzik. és valami fajta független ellenőrzésre hívjuk fel a figyelmet. Én már legutóbb ugye benyújtottam a véleménytervezetet, és néhány módosítót is benyújtottak. Thomas Mann kollégának a módosítóival egyetértek, azt mondhatom, hogy valamennyit elfogadom. Itt ott a megfogalmazást esetleg megváltoztatom, de a tartalmával egyetértek valamennyinek és a, más, a többi módosítóra is ugyanezt tudom elmondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem, hogy valaki hozzá kíván-e szólni ehhez a témához. Van itt valaki? Igen, tessék, Edward, parancsolj. Igen. Megint az árnyékelőadó nevében beszélek, ő nem tart itt most eljönni. Rövid leszek. Az elmúlt öt évben nagy előhaladás sikerült elérni a szakbizottságnak a jobb szabályozás érdekében. A hatástanulmányok valóban fontosak eh, ebben a programban azért, azért hogy eh, jól tájékozottan eh, végezzük a jogszabályalkotói munkákat, és valamennyi hatást figyelembe tudjunk venni. Továbbra is az a célunk, hogy a hatástanulmányok készítésének a folyamatát megerősítsük, Ebben azt hiszem mindannyian egyetértünk. Különösképpen felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden érdekcsoportnak és kisvállalkozásnak ugyanolyan hozzáférése legyen az információkhoz, hiszen ezeknek a nagyvállalatokkal kell versenyezniük. Éppen ezért nagyon szigorú és független hatásvizsgálatra van szükség de szerintünk nem feltétlenül kell ez, hogy azt, ez azt jelentse, hogy az egész folyamatot külső folyamattá tesszük, hiszen ez a hatásvizsgálatok jellegét megváltoztatja. Gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi tényezőket is figyelembe kell venni ezeknek a hatásvizsgálatoknak az elkészítésekor. A teljes külső teljesen külső testület végzi ezeket a hatásvizsgálatokat, akkor ez a folyamatból, a hatásvizsgálati folyamatból kiszakad, és nem tudja figyelembe venni az érdekeltek véleményét, tehát ez veszélyezteti, gyengíti a parlament képességét is majd, hogy aztán a jogszabályokat hatékonyan tudja felülvizsgálni. Végül pedig nem értünk azzal egyet, hogy a hatás, tanulmányok hatásvizsgálatok akadályozzák a jogalkotást, ahogy ezt láttuk, és hogy a enélküli javaslatok hamarabb végigmennek a tanácson és a parlamenten, és hatékonyabban alkalmazhatók a tagállamokban. Végül pedig meg kell jegyezni, hogy a szociálisták és demokraták ez ellen fognak szavazni, ugyanis kiegyensúlyozott üzenetet kell küldenünk, támogatnunk kell a tisztességes, kiegyensúlyozott hatásvizsgálatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az elnök asszony, hogy van-e valaki más, aki hozzá kíván szólni a témához. Epinkór esetleg kíván erre visszatérni? Válasz? Nem, köszönöm szépen, elnök asszony, nem. Rendben van, mondja az elnök asszony, akkor térjünk vissza a napi rendhez, tehát 28-án fogunk szavazni erről a szakbizottságban, szeptember 28-án, aztán októberben az ezért felelős bizottság, a jogi, és aztán pedig novemberi második plenárison kerül ez majd napirendre. A hatos napirendi pontunk a módosítóknak a megvitatása, hogy ez az én jelentésem, a hozzáadott értékadó visszatérítésére vonatkozó szabályok. Nem hiszem, hogy itt szükséges vitát nyitni hiszen már az elején elmondtam összefoglalóan a lényeget, úgyhogy akkor most eljutottunk odáig, hogy szavaznunk kellene, de most még mindig 5 perc, csak annyit <laughs> tudok, hogy 5 perccel ezelőtt szóltunk a frakcióknak, hogy szavazunk, hát akkor 10, perc, 10 perccel 6 előtt kezdünk el szavazni, hogyha ez így megfelel. Voltak kollégák, akik tiltakoztak. Azt hiszem, hogy mire a szavazási listákat kiosztjuk, és nekiállunk szavazni, úgyis oda jutunk, hogy itt az idő szavazni, tehát elérkezik a szavazás ideje, tehát akkor legalább addig ki lehet osztani a szavazólistákat. Talán az elnök asszony is kaphat egyet, mondja az elnök asszony. Nem azért, mint hogyha egyszerre több dologgal tudnék foglalkozni, de kérdezem azt is, hogy mindenkinek itt van-e a kártyája talán fel lehetne gyorsítani egy kicsit a szavazást. Okay. Madam Chair, I have a confession to make. I forgot my card in Strasbourg. Elnök asszony, be kell vallanom, hogy ott felejtettem a kártyámat Strasbourgban a múlt héten. Úgyhogy most mit csináljak? Elnök asszony, hát igen, én elfelejtettem az enyémet szintén elhozni, de az asszisztensem már elszaladt érte. Van-e valaki más, akinek ilyen kártya problémája van? Nos, meg tudjuk, meg tudjuk számolni a feltartott kezeket, még úgy is jó, akkor is, hogyha csak egyet-kettőt kell hozzáadni minden alkalommal, mint hogyha az összes kezet meg kell számolni egyenként. Azt hiszem, mondja az elnök asszony, mindenkinek itt van a kártyája? kérdezi az elnök asszony. Megvannak a papírok is, mindenkinek mindene megvan. Nagyszerű. Akkor először is teszteljük a rendszert szavazást kérek. Mindenkinek jó. Szeretnének szavazni? Legyenek szívesek szavazni. Four people are happy. Tehát akkor 24-en örülnek, a többiek nem. De úgy néz ki, hogy a rendszer az működik. A az előadó szót. Egy kis magyarázatért azt hiszem, a magyarázatot szeretne főzni a témához, tehát akkor néhány perc még a szavazás előtt. Bulman úr ebben a pillanatban. Tehát meg akkor az előadónak adom a szót. Mich zu Wort, um Ihnen behilflich zu Elnök asszony, csak azért kértem szót, hogy segítsek önnek abban, hogy betarthassuk a szavazásra szánt időt. A következőt szeretném mondani. Bist du fertig? Kann ich weiter? Danke. So, darf ich, äh, darf ich, ich wurde von Több kollega megkérdezte tőlem azt, hogy miért is szavazunk ma, hogyha a Bázász bizottság nem igazán, Bázász bizottság sikerült a egyesére jutnia. Én örülök annak, hogy ma szavazunk, mert így az Európai Parlamentben a szakbizottság ugyanakkor, amikor az átmeneti megalapodás megszületett a Bázel csoportban, egyetemével tudja tenni a nyílt kérdéseket a, e, itt az Európai Parlamentben, és ezen kívül az Európai Bizottságnak is egyértelmű jelet tudunk küldeni annak irányába, hogy a Bázeli Bizottság átmeneti megalapodását át kell ültetnie a gyakorlatba. Szeretném a következőt elmondani még. Hogyha a média azt írja ma, hogy a Bázel 3 megállapodásról van szó, akkor hozzá kell tenni azt, hogy egy átmeneti megállapodásról van szó a nemzeti bankok, illetve felügyeleti szervek részéről. A Bázel 3 nem politikai, illetve nem jogilag kötelező végrehajtásról van szó. Azonban a Bázer 3 nem végleges még, mert szeptember 22 én fognak a kényes kérdésről beszélni, vagyis arról, hogy mi a definíciója a likviditásnak. Harmadik sorban pedig egy Európa számára kötelező jellegű megalapodás akkor fog létrejönni, hogyha az Európai Parlament, a tanács, és az európai pénzminiszterek megállapodnak egy irányelv tervezetben. Ez egy nagyon fontos szakasz, egy fontos mérföldkő, egy fontos javaslat, ami megszületett, azonban a mi szemszögünkben, és ez benne van a jelentésben is, következő nyitott kérdések még szerepelnek. Jelenleg eddig a pillanatig az Európai Unióban nincsen kumulatív hatás tanulmány a bankokat érintő szabályozásokról. Gondoljunk csak a bankokból, a, a állami pénzek bankokból történő kivonása, a Bázel 3-as ugyanabban az időben történő bevezetésekor, akkor, amikor a bankadóról van szó, vagy akkor, amikor a tranzakciós adóról van szó, a kumulatív hatásokkal nem foglalkoznak az európai szabályozások kapcsán, és ezeket ki kell dolgozni, ezeket meg kell nézni annak érdekében, hogy komoly módon meg lehessen ítélni az egyes eredményeket. Egészen mostanáig Nincsen egyetlen egy hatástanulmány sem azzal kapcsolatban, hogy ez mit fog jelenteni a valós reálgazdaságban a munkahelyek számát illetően. ez, ebben az jelenleg nincsen, csak nincsen um, hatástanulmány, illetve csak olyan hatástanulmány van, amely a Bázel csoporthoz tartozó bankokra vonatkozik. Nincsen hatástanulmány. A tegnap megállapított számok alapján nem tudjuk ez milyen hatással jár a reál gazdaságra az Európai Unióban. Harmadik pontként pedig szeretném elmondani, hogy véleményem szerint még mindig a fordított kérdéssel foglalkozunk, a tőke definíciójával, amely jelenleg, és ez belül a jelentésben is, még mindig a tőke által finanszírozott bankokat helyez előtérben a hitel által finanszírozott ágazatokkal szemben. Nincs arra sem, je, semmilyen jel, hogy bármilyen orientáció lesz az USA részéről a Bázel 3 irányába. Tehát ezt nem e, tisztázta még a Bázel csoport, de a, azt, hogy egyenlő legyen a játéktér, az nagyon fontos. Ezért az Európai Bizottságnak nem szabad úgy tekinteni ezt a jelentést, mint egy kísérő elemét, a, elemének a Bázel háromnak, hanem ez egy előkészítés az irányelvnek, mert az Európai Unióra gyakorolt hatása, illetve eh, hogyha ez életbe lép az amerikaiaknál, amerikaiaknál is, akkor ez növekedéshez vezethet, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy egyenlő szinten lesznek a bankok is. Ez nagyon fontos. Én üdvözlöm a bázeli csoport javaslatait, azon jónak tartom az megkezdett utat is, de a jelentésünk semmit sem vesztett az aktualitásában, sőt, inkább nőtt, hiszen nem mutatja azt, hogy hol vannak a nyitott kérdések. Nem akarunk semmit sem blokkolni, akadályozni, de nagyon intenzíven kell ebben a rütában részt venni. A vonat halad, azonban ezen az úton még vannak bizonyos kérdések, amelyek a komolyság miatt, a versenyképesség miatt tisztázandóak. Az árnyékjelentéstevőket arra azt szeretném elmondani nekik, hogy nagyon köszönöm a munkájukat. Úgy gondolom, hogy a 30 kompromisszummal, a 10 szóbeli módosítóval, és az egyes egyén indítványokhoz való hozzá ezekhez az indítványokhoz való hozzáállással meg kell mutatni azt, hogy mindannyian konstruktív munkát végz. Köszönöm szépen az együttműködést, hogyha szeptember 20-án, 24-én történik valami, amire még reagálnunk kell, akkor az október 6-7-i plenárisig van még időnk arra, hogy módosítókat alkossunk meg. Hogyha ez az eredmény továbbra is kérdéseket hagy nyitva, akkor a plenárison még mindig elmondhatjuk a bizottságnak azt, hogy milyen irányjel javaslatot szeretnénk, és felmutattunk azokra a kérdésekre, amelyek lőgondatok nem tartoznak a jelentésbe, de mindenképpen a bizottságot informálnunk kell erről, el kell mondani a bizottságnak, hogy mit kell még tennie, nem tudjuk, hogy még ez hogy lesz, hiszen még nincsen meg az irányelv javaslat, és ez lesz, ha ez meg lesz, akkor kezdődik az igazi munkánk. De nem szabad várnunk erre a javaslatra, erre az irányelv javaslatra, már most be kell kapcsolódni a döntéshozatali folyamatba, mert eh, akkor a parlament mindenki előtt eh, hangsúlyt tud feltetni a bázai eredményekre, és ki tudjuk hangsúlyozni az európai végrehajtást. Köszönöm szépen az együttműködést! Okay, right. Thank you very much. We will now... Köszönöm szépen, akkor rá is térünk a szavazásra. Valami ki van emelve sárgával nekem, a főtitkárnak a utasítása, ezeket majd fel kell olvasnom, hogy odaérünk. De kezdjük az elején. Kay, itt van akkor a szavazókártyád? Igen, itt van, akkor az egyes bekezéssel kezdjük, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 50-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodik, nem tudom megmondani, úgyhogy nézzük meg elektronikusan az 51-est. Right, everybody voted, right? And that is carried. That was 51. Ezt elfogadtuk. 52-es okopagyottá vált, 53-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Kérem, emelj fel a kezeiket. E kompromisszum 5 frakció mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. G kompromisszum négy frakció részére mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 5-ös bekezdés 62-es módosítás mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 65 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva H kompromisszum mellette ennek több része van. Van egy szóbeli módosítás is amely úgy hangzik, hogy nem szabad, hogy akadályozza az európai felügyeleteket abban, hogy végrehajtsanak intézkedéseket a bankszektorban, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük, az első részén, első részénről van szó a szóbeli módosításnak. Hang on. Right, everybody voted? Szavazott mindenki. Ez utasítva, tehát rátérünk a részenkénti szavazásra, amit a zöldek kértek, első rész. Első rész, a szöveg többi része, ki van mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, a szöveg fennmarad a része mellette, ellene tartózkodik, ezt tudjuk-e ellenőrizni, tehát a második része, ami úgy kezdődik, hogy points out however. Voted. Right. Vote szavazott a mindenki, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy rátérünk a 68-asra mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 70-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum, amely nincs több részben, mert az a C volt, az I, mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosítása 7A-val kapcsolatban jelentéskészítő mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. Szóbeli módosító 7B mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. Compromise J from... J kompromisszum egy frakció részére mellette állna, tartózkodik. Elfogadtuk, most pedig rátérünk a szóbeli módosításra a zöldek részéről, 8a para bekezdés mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Eredeti szöveg, 9-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum az frakció részéről két részben. Első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. L kompromisszum mindenki részéről, vagy mégsem mellette mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. 85 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 91-es mellette ellene ellenőrizzük le, mert nem egyértelmű. Right. That's carried 23 to 6. Elfogadtuk. Compromise N. M kompromisszum mellette ellenen tartózkodik, elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 100 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 101-es mellette ellene tartózkodik. Úgy gondolom, ezt elfogadtuk. Ó, kompromisszum két részben, az első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 105-ös mellette ellene tartózkodik. Szerintem néhány frakció kétszer szavaz, ellenőrizzük, nem a liberálisok voltak. Has everybody voted? Right. Szavazott mindenki. Elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartozkodik elutasítva P kompromisszum részenként első rész mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Q kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 113-as, 114-es, 115-ös együtt mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 116-os mellette. Itt van egy szóbeli módosító, stress is that. Macroeconomic assessments may indicate that, etc. All those in favor. Mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most akkor az eredeti szövegről kell szavaznunk mellette. Ellene tartózkodik. Ezt is elutasítottuk. 107 es visszavonták, 108-as mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 119 mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítva. 100 20, az fogyottá vált, mert a P-t elfogadtuk. 121-es mellette ellenáll tartózkodik, elutasítva. R kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 128-ast. Szavazott -e mindenki. Ezt elutasítottuk. 129-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 130-as me- okafogyottá vált, 131-es következik kettő részben, az első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 132-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 133 mellette ellene tartózkodik. Elnőrizzük a 133-ast. That's carried. Ezt elfogadtuk. 134-es mellette. Freedom, I'm sorry. All right. Do you want to go back and do 130? A 133-asra szeretnének visszatérni, 133-as. Elektronikusan szavazunk. If everybody's voted. Szavazotta mindenki. 22 ellene, 15 ellene. One three two. Well, I thought one, no, one three two was quite clear. A 132-es egyetemű volt, nem fog arra visszatérni mert ez rossz precedens teremtene, 134-es mellette ellene tartózkodik a 134-es is ellenőrizzük, mert nem volt egyértelmű. That's carried. Elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 141-es mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 142 mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 143-as két részben első rész mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik ezt ellenőrizzük a második részt. Szerintem egyértelmű volt. Mindenképpen ellenőrizzük akkor a második része a 143-asnak. Egyértelműen nem fogadtuk el. Take kompromisszum 5 frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 158-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva 159, okafogyottá vált, 160 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nézzük még egyszer, 160-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de inkább nézzük meg. Szavazott-e mindenki? Elfogadtuk. Hihetetlen, hogy tényleg 40 kéz volt a magasban. Kom- Ú, kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik. Sokat segítene nekem az, hogyha, hogyha a koordinátorokon kívül is felraknak a kezüket, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Több kéz volt ellene, tehát ez megbukott megbukott, nem rakták fel a kezüket, kész. Second part. Második része az U kompromisszumnak. This is carried. As we knew it. Elfogadtuk. Tudom, hogy ez lett volna az eredmény, de nagyon lusták. 165 szóbeli módosítóval. Először a szóban most a szavazó mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 166 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 167 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Szóbeli módosító a 168-os mostóban, mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Eredeti szöveg a 22-es bekezdés mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartozkodik. Elutasítva 180, 178, 179 okafogyottá váltak. Okay, we are voting 100. Akkor csak szavazunk a 178-ról mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 178. 9 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. W kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 185 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 185-öst. That's carried. Compromise. Elfogadtuk. X kompromisszum. Mellett ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 189-ről szavazunk mellette ellene. A 189-es. Ki ellenzi? Még várjuk a kezeket. Tartózkodik, elutasítva. 190-es mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Blokkban szavazunk most. Okay, we have a complicated business on liquidity here. The first thing... A kicsit eh, bonyolult lesz ez. A zöldek szobeli mod módosítója, ami úgy hangzik, hogy taken alone after, mellette ellene tartózkodik. Szerintem ellenőrizzük le. No, there's a lot of abstentions going on. I think 15-30. Azt hiszem, hogy eh, ezt meg kell nézni, mhm. mert ezt elfogadtuk. Right. Right, so this, this is... Ez az egész uh, uh, blokk, amit a szóbeli módosítóban módosítottunk, és erről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. These ones, yes. Yeah. yeah. Where? So we now go to 210. A 210-es következik most. Elena részéről. Mellette Elena tartózkodik elutasítva. 220 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 220-ast. Elutasítva. 221 mellette, ellene tartózkodik. Szerintem ezt is elutasítottuk, de inkább nézzük meg. That's rejected. Elutasítva. <laughs> Vagy nem, elfogadtuk. Right. Um, 227. 227 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20, 228 mellette ellene A 226-ást elfogadtuk, sajnálom, nagyon kevesen teszik fel a kezüket, tehát a 228-asra kapcsolatban elektronikusan szavazunk. That's carried. Elfogadtuk. 229-es mellette, ellene, I, I mean, this is ridiculous. Hát ez már nevetséges. Elektronikusan fogunk szavazni a 229-esről is. Right. Okay. Has everybody voted? That's carried. Elfogadtuk. 230 mellette ellene tartózkodik. E, elfogadtuk ezt, de nagyon furcsa ez a szavazás most. 237-es Thomas Mann mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ennyi. Most pedig a leverage ratio következik. All done on the leverage ratio. So we're now on 239, yes? Tehát akkor végeztünk a leverage ratio-val. 239 következik. Az 237-est akarják ellenér, ellenőrizni? Mondtam én, hogy furcsa dolgok történnek itt a szavazásnál.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 239-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítva 240 mellette, ellene tartózkodik, ez szoros, a 240-est ellenőrizzük. Elfogadtuk. 241-es okfogyottá vált, 242-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 243 mellette. 4-3. 243-as mellette. Mi a gond, Lülling asszony? Donc, euh, Moi aussi, je suis perdu. Parce que on a... Est-ce qu'on a voté le 200... Igen, én is eh, már elveszettem a fonalat, most a 243-asnál járunk. To... Now, now you can see why I'm confused, right? Tehát láthatják, hogy miért vagyok én is összezavarodva, 243 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 244 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Szerintem elfogadtuk. Az LPP e ről nem tudja ezt megnyerni. ZD kompromisszum utolsó mondata a szóbelinek high standards in the case of better clearing mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így a többi okafogyattá válik a szöveg többi része. Ennyi volt, nem. I'm glad, glad I do. Um, 254. All the... mellette. 254 ellene tartózkodik. Furcsa keverék ez, tehát 254-es, nézzük meg. Two five. Mr. Karras, you got a problem? Karras úrnak gondja van? That's carried. Elfogadtuk. De nem rakja fel senki a kezét, és elég nehéz itt ebben a teremben mindenkit látni, a sarkokban. 255. Ellen, mellett ellene tartozkodik, elutasítva. Eredeti szöveg, 35-ös bekezdés mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 257 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 258 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 3-as A kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 7-es mellette Vissza kell mennünk, vissza kell mennünk az A e, kompromisszum szóval mozdításához, mellette elfogadtuk. Most pedig a hetes módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva szerintem, de nézzük meg, mert elég szorosnak tűnt ez. Right, now that's carried. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük le a kilencest. That's carried. Elfogadtuk. A Tízes módosítás következik. Elutasítottuk a B szóbeli mellett ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. Ez szoros volt, ellenőrizzük a 14-est. elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. BE szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk szóbeli módosító D preambulum bekezdés mellettelen a tartózkodik. Elfogadtuk. Szóbeli módosító D a két részben, első rész mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Szóbeli módosító E preambulum bekezdés mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk 21-es módosító mellette ellenet tartózkodik. Elutasítva B kompromisszum mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodik tartózkodik elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodik el, elutasítva, G preambulum megkezdés mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk 29-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 30-as ellene mellett tartózkodik elutasítva, eredeti szöveg mellett ellene tartozkodik elfogadva, 31-es mellette ellene tartozkodik elutasítva. C kompromisszum két részben, az első rész mellette ellene tartozkodik elfogadtuk, második rész mellette ellene tartozkodik elfogadtuk compromise D, in favor. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 42 kiesik, 43 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 44 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 kiesik, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tehát akkor most géppel végszavazást tartunk Tehát 38 mellette 2 ellene mondja az elnök, de valójában az tartózkodás. Eh, Karasz úrnak gratulálunk. Most pedig eh, saját jelentésem következik, nem is biztos, hogy nekem kéne elnökölnöm, de egy módosító van mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk és akkor megint géppel szavazunk a szövegről az így módosított formában. Tehát eh, a, záfa jelentés, vagy héja, hárman még nem szavaztak, tessék. Jó, nos, akkor és akkor most a jogalkotási állásfoglalási javaslatról megint kell szavazni. Az előző 34 igen, a látment. Nos, itt még egy ember csatlakozott, tehát 35-en szavaztak mellette, de 38-an vannak egyébként a teremben az elektronikus rendszer szerint. Most pedig akkor következik a 9-es napi rendi pont, demográfiai kihívás és nemzedékek közötti szolidari... bocsánat, demográfiai kihívás és nemzedékek közötti szolidaritás, mert egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös módosító, miért van ez kihúzva, akkor az kiesik, Kettes bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenegy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os jön most? 16-osról részenkénti első rész következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19-es mellette, hoppá, visszamegyünk, eredeti szövegről szavazunk, 4-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C kompromisszum mellette egy pillanat, túl gyorsan haladtam. Először is van egy szóbeli módosító, amely az all households kitétel szerepel, beletett háztartások mellette nem tudunk szóbeli, nem tudjuk befogadni a szóbelit, mert ellenzik, akkor az eredeti szövegről szavazunk, az eredeti C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk mellette, 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23 mell, 27-es, bocsánat, mellette e, ellene. második rész következik mellette ellene. Tartózkodók. Szerintem ezt elfogadtuk. E, megnézzük a második részt, tehát a 27-es módosító második részét. Everybody voted okay? That's rejected. Ezt akkor elutasítottuk. Tehát következik a 7-es A bekezdés. A raportőrnek van egy szóbeli módosítója mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 28, 29-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most pedig géppel szavazunk az egész így módosított szövegről. Ezt akkor elfogadtuk 18 mellette 15 ellene három tartózkodás. Tehát eh, végeztünk is. Egyéb napirend nincs, akkor mehetnek. Köszönöm. Perfect timing. Ah, I'm trying